So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch die Plätze einzunehmen. Kérem kollégáimat, hogy foglaljanak helyet. Kicsit megváltoztattuk a mai napi rendet, ugyanis először ugye szavazást fogunk tartani. A szavazást követően a Vilmot jelentést fogjuk rögtön a szavazás után kezelni, aztán 17.30-tól 18.30-ig Tajani biztossal fogunk értekezni az autókban használt légkondicionáló berendezésben használt folyadékról, és majd fél héttől negyed nyolcig tartjuk meg Bártolóci kolléga jelentéséről a vitát. Ott van Katerin mellett már a kolléga. Hát azt javaslom, hogy akkor először gyorsan kezdjük is el a szavazást. Mindenki tegye be a szavazókártyát, legyen szíves a szavazógépbe. Ö, hogy megnézzük, hogy mindenkinek megvan-e. Akkor először is a Panajotov jelentés következik. Kettes kompromisszum. Ezt bocsátom most szavazásra mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor át is ugorhatunk az egyes kompromisszumhoz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő a kilences, amely a négy, negyedik oldalon van, van más, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán blogban szavazunk a 12, 14, 15 és 16-osról mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Következő a hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es ről is szavaznunk kell mellette? Ellene? Tartózkodás. Nem eléggé világos, úgyhogy a 17-est elektronikusan leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 17-es módosító indítvány az ötödik oldalon. Mindenki szavazzon? Leszárom a szavazást. 16 igen, 29 nem, elutasítva. Következő 13-as mellette. Ellenem. Tartózkodás nem elég világos. 13-asról is elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 30-15 arányban. 47-48-asról együtt Igen. Kicsit erősebben próbálja meg benyomni a kártyáját, hát ha akkor fog, működni fog. Vagy esetleg menjen, üljön át egy másik helyre. Igen, jobb lesz, hogyha a mellette levő helyre ül át, ahol biztos működik majd a gép. Jó, tehát blogban 47-48 mellette. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. négyes módosító mellette. Elnézést. Nem, az ötöstől. Ötös következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodás ez sem egészen világos. 24-esről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Akkor most a záró szavazás következik. Krosztett asszony. Sorry, but now uh, it does not work and it's the same for my colleague. Nem működik sajnos, és a kollégái sem. Ez a, ebben a sorban úgy tűnik, hogy baj van a szavazógéppel. Frau Kollegin, Grosztet? Sie technische... Grosztesz asszony, a technikusok mindjárt jönnek és segítenek. Hm? Die Maschine ist aus. Die Maschine ist noch, noch igen, úgy tűnik, hogy a gép nem működik egyszerűen. Akkor megismételjük az legutóbbi szavazást, jó? Akkor még egyszer szavazunk elektronikusan a 24-es módosító indítványról a hatodik oldalon. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elektronikus végszavazás következik. Az ilyen módon beterjesztett javaslatról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazom. Lezárom a szavazást. 51 igennel, ellenszavazat nem volt, és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Igaz, hogy még nem értünk teljesen a végére a szavazásnak, mert még a jogalkotási javaslat tervezetről is kell elektronikusan szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazon? Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk, és most végre gratulálhatok, és megadnám a szót a jelentés tevőnek hiszen az új 70-es cikk alapján ezt megtehetem. Köszönöm, elnök úr. Nagy sikerez és nagy öröm mindenkinek, mert egy 2006-ra visszavezethető eseményről van szó. E, nagyon vitatott e, témának érünk a végére, és azt gondolom, hogy helyén való, hogy Karl Schütternek, Kukovics asszonynak, Jörgensen úrnak, Ouszki úrnak, Mastalka úrnak, Chris Davisnek eh, és a saját frakcióm asszisztenseinek, tanácsadóinak eh, megköszönjem a munkáját. Mindenkinek a sikere ez. Szociális kérdés, gazdasági kérdés, technológiai kérdés és politikai kérdés egybegyúrva. Azért volt ilyen nehéz. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönet illeti önt is a végzett munkájáért. Ön volt ugye a kapitány ebben az ügyben. Most megkérdezem, hogy szavazzunk-e a mandátumról, ugye enne, ehhez 35 szavazat kell, hogy a, hogy a minőségi többség meglegyen a tanács, tanácsra folytatott tárgyaláshoz szükséges mandátumhoz. Jó, a bólogatást akkor igennek veszem, tehát elektronikusan megnyitom a szavazást a mandátumról is. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Hát ennél jobban már nem is mehetne a dolog. Gratulálunk! Panajotov úrnak. Sok sikert kívánunk a tárgyalásokhoz. Én is, én is ott leszek majd, és reméljük, hogy szerencsénk lesz a tárgyalások során. Következő szavazás a Rosbach jelentések közül az egyik, mégpedig az egyessel kezdjük rögtön mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő az ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas. Részenkénti szavazás. Első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, második rész ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom az elektronikus szavazást. Nyolcas, második rész. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, nagy többséggel elfogadtuk. Kilenc mellette. Ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük le ezt is elektronikusan. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 32 kiesik, 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 40 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 46, egy szóbeli módosítóval a jelentéstevőtől, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 47 mellette, ellene tartózkodás nem egészen világos, 47-est elektronikusan leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36 igen, és 24 nem szavazattal elfogadtuk ezt is. Margarita Auken szeretne szólni. Oké, okay, már reflexből úgy gondolom, hogyha integet Margarita asszony, akkor szólni akar. 48. 48 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 49 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 14 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 50 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 15 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17 mellette, ellene, tartózkodás nem egészen világos, 17-est elektronikusan leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 37 igen, 22 nem, tehát elfogadtuk. 18 mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva, 19 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva, 20 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 21 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva, 22 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor most elektronikusan szavazunk. Végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Gratulálunk Anna Rosbach jelentéstevőnek. 58 a mellette is mellette szavaztak, csak egy ellenszavazat volt, tehát már többséggel elfogadtuk. Következő, megint csak Anna Rosbach jelentése a regionális politikáról, mégpedig az Európai Unió ipari területei vonatkozóan egyes mellette, tehát mellene, tartózkodás elutasítva kettő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva három mellette, ellene, tartózkodás elfogadva négy mellett, négy kiesik, nem, négyesről is mellette, négyes mellette, ellene, tartózkodás nem volt egészen világos, a négyest elektronikusan leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Világos. Többséggel elfogadtuk. Öt mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hat. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hetes mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12 mellette, ellene, Ezt ellenőrizzük le. 12-es elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. 13-asról részenként szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23 mellette, e, 22-es leellenőrizzük, jó? Leellenőrizzük 22-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 23 mellette, ellene. Akkor ezt elektronikusan ellenőrizzük, jó? 23. 23-as módosító. Mindenki szavazott? Lezárjom a szavazást. Elfogadtuk. 24. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, és akkor elektronikusan megejtjük a zárószavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Arra Rosbach kollégának gratulálunk, ennél jobb szavazást el se lehet képzelni. Köszönöm szépen mindenkinek a fegyelmezett munkát. És természetesen mindenkit meghívunk arra, hogy maradjon itt a klinikai vizsgálatokról szóló jelentés tárgyalásánál. Egy kis csendet, rendet kérek, és akkor el is tudjuk kezdeni a Vilmot jelentést. Először tehát a jelentéstevő asszonynak adom meg a szót, de kérem, hogy csönden, csöndben legyenek, és teremtsünk nyugodt körülményeket a munkához. Glenis. Ich glaube, wir können jetzt starten. Azt hiszem, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. Glenis Wilmot végre megkaphatja a szót. Tessék, Glenis. thanks very much. Köszönöm, Matthias. És köszönöm a sok kollégának, akik nagy érdeklődést fejtettek ki, fejeztek ki eh, a munkánk eh, iránt. Nagyon fontos eh, dologról van szó, hogyha az a célunk, hogy Európa vezető kutatóhatalom maradjon. Szeretnénk elkerülni a késedelmeket, a bürokratikus késedelmeket, miközben a betegek biztonságát és az átláthatóságot biztosítani szeretnénk. Több mint 700 módosító van. Nyilván ezek közül csak néhány kulcsfontosságú kérdésre tudok kitérni. A módosítók komoly része nagyon jó és kompromisszumképes. Tudom, hogy az etikai bizottságok szerepével kapcsolatban vannak aggodalmak, erről az én jelentésem is szól. Glenis, kérem. Kérem szépen, hogy a magántárgyalásokat hagyják abba, illetve kint folytassák, jó? Hogy halljuk, amit a jelentéstevő mond. Nyilván, tehát ahogy mondtam, az etikai bizottságokkal kapcsolatban vannak aggályok, ezzel foglalkozik a jelentésem is. Azt gondolom, hogy majd sikerül megfelelő megoldást találnunk a problémára, de kiegyensúlyozott, ugyanakkor nem túlzottan előíró jellegű megoldást kell találnunk. Ennyit mondanék most az etikai bizottságokról. Kollégák benyújtottak módosítókat a jóváhagyási határidők kitolásával kapcsolatban. Megértem, hogy ezt miért teszik, de abban biztos vagyok, hogy szerintem a bizottsági javaslatot kell támogatnunk, ambíciózus határidőkkel számolnak, de a legjobb gyakorlaton alapulnak ezek a határidők, és azok a kutatók, szolgáikkel én beszéltem, támogatják, sőt maguk vetik fel a határidők problémáját. A hong, hosszú jóváhagyási határidők drágává teszik a kutatásokat, és Európát versenyhátrányba hozzák, ráadásul lassabban jutnak így a betegek a jobb gyógyszerekhez, kezelésekhez. A tanácssal folyamatosan kapcsolatban állok, tudom, hogy a jóváhagyási határidőket a tanács is ki akarja tolni. E, jó lenne, ha a parlament megfelelő módosító, megfelelő álláspontot foglalna el, amely majd egy elfogadható kompromisszumhoz vezethet az alacsony beavatkozású vizsgálatok definícióját illetően vannak olyanok, amelyek csak bizonyos gyógyszercsoportokra szorítanák ezt le. Emellett Fontos, hogy az engedélyezett gyógyszereknél a nem előírásszerű használatot, amennyiben az klinikai gyakorlat is továbbra is lehetővé tegyék. Ugyanis nagyon gyakran az egyetlen kezelés az egy létező gyógyszernek a nem rendeltetésszerű alkalmazása. Ezzel már egy ideje foglalkoznak. Gyerekkori gyerekrákok esetében nincsen meghatalmazott, felhatalmazott, felhatalmazott használat, ugyanakkor a felnőtt gyógyszerek alkalmazása standard gyakorlatnak számít a legtöbb eh, rákgyógyszer valójában off-label eh, használatnak számít, kérem, hogy eh, legyenek rugalmasak ezzel a témával kapcsolatban. Szintén meg akarom védeni a nemzeti kártalanítási rendszereket, vannak olyan dolgok, amelyek, vannak, akik ki akarják ezt ö, iktatni belőle, nagyon sokba kerülnek a biztosítások, különösen a ritka betegségeknél a közpénzek komoly részét biztosítási költségekre költik a kutatók, illetve a gyógyszergyárak, ami nevetséges, mert általában viszonylag kis biztosítási kifizetésekről van szó. Nemzeti kártalanítási rendszerek vonatkozásában a Dán példát tudnám mindenki figyelmébe ajánlani. Van még egy dolog, amit az átláthatósággal kapcsolatban mondanék. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban elhangzott néhány jó megoldás, az árnyék előadókkal tárgyalni fogok. Vannak a bürokráciával, illetve a verseny tisztaságával kapcsolatos aggályok gyártói részről. A parlamentnek a megnövekedett átláthatóság elege, elemi érdeke az átláthatóság hiánya aláássa a bizalmat. Nagyon nehéz a kutatóknak felülvizsgálatokat végezni, illetve megszerezni a szükséges kutatási eredményeket és adatokat. Elfogadhatatlan, hogy a vizsgálatok eredményeit nem hozzák nyilvánosságra. Néha gyakrabban, gyakran megismétlik a kutatásokat, mielőtt kiderülne, hogy az adott szer vagy teljesen haszontalan, vagy kifejezetten káros. Ezt el kell kerülni egy összefoglaló a, és a gyógyszergyár cég részéről félrevezető lehet és nem megbízható. Itt tehát a, mindenképpen az átláthatóságot kell biztosítanunk. Nagyon szívesen beszélek ezekről a dolgokról, majd bővebben az árnyék előadókkal. Köszönöm. Thank you very much, Glenis. Köszönjük, Glenis. Wir steigen jetzt ein in der Debatte. Akkor meg is nyitom a vitát. Az árnyék előadókkal kezdjük. Pananoma, Auken, Szabanok és Susza kollégák, aztán még Grosztet asszony, Linda McKeven, Péter Líze, Estrella, Rivasi, Perejo, Kukovics, Hibner, Rossi és Rosbach kollégák is szeretnének majd hozzászólni. Valakit kifelejtettem a sorból? Rózba asszony az egész frakció nevében fog majd szólni, akkor azt javaslom, <laughs> hogy mindjárt akár kezdje is el az LCR nevében a hozzászólás. Van valaki, aki szeretne szólni, és nem neveztem meg? Jó, akkor most lezárom a hozzászólók listáját, és először az árnyék előadóknak adok négy percre szót, aztán a többiek pedig körülbelül két percre kapják meg a szót. Először Jubel úr következik. Yeah. Zsuván úr. Köszönöm. Köszönöm. Jó szövegről van szó. A jó, jó jelentésről, jó jelentéstevőről. Gratulálni kell neki. Az Európai Bizottság elvi döntése az, hogy nem akarja felforgatni a jelenlegi vizsgálati szabályokat, ugyanakkor megfelelő szabályokat akarnak létrehozni. Nem szabad tehát felforgatnunk az általános architektúráját, a klinikai kísérleteknek az irányelv, létező irányelv architektúráját, azzal kapcsolatban, hogy ki milyen döntést hoz Persze lehet a, javítani az irányelven, például a low intervention témájában. A low intervention önmagában semmit nem jelent. Egyébként én egy low interventionnel is meg tudok ölni valakit, például egy kis szurival. Létezhet olyan injekció, amely low intervention, de high risk. A low intervention nem mindig low risk vannak olyan részek, amelyek eltűntek a szövegből, ezeket vissza kéne valahogy csempészni, ugyanakkor tudni kell azt is, hogy az etikai bizottságok egyik tagállamban teljesen más dolgot csinálnak, mint a másikban. Nem biztos, hogy a mi feladatunk az, hogy megmondjuk nekik, hogy mit csináljanak. A sürgősségi helyzetekre máshogy kell reagálni. Nyilván gyerekekkel kapcsolatban, gyerekkísérletek, gyerekgyógyszerekkel kapcsolatban is kell valamit tenni. Vannak olyan betegcsoportok, amelyekre külön oda kell figyelnünk ezt a tagállamok már most is így teszik. Korlátozottak a lehetőségeink. Madame Vilmot utolsó megjegyzésére a, az átláthatóságra vonatkozóan és a, a, a vizsgálatok közétételére vonatkozóan azt mondom, hogy persze e, világ nyilvánosságra kell hozni ezeket a e, tanulmányokat, ugyanakkor bizonyos lobbistákra oda kell figyelni, tehát először is legyen a közzététel kötelező, ami most nem igaz, ahogy önök is tudják, másrészt a közzétételt kétféleképpen kell megejteni. Egyrészt egy olyan formában, hogy a közvélemény megértse, nyilván a nagy adathalmazt az emberek nem tudják megérteni, ebben az értelemben nincs értelme a közzétételnek. A második közleményt visz, tehát, tehát az első közleményt azt a közvélemény felfogó képességéhez kell hozzáigazítani, a másodikat pedig a szakmáéhoz, amely a lehető legteljesebb kell, hogy legyen azért, hogy utána számolhatóak legyenek a dolgok. Ugyanakkor persze nem fog az összes adat teljesen megjelenni. Jönnek lobbisták önökhöz is nyilván, akik soha nem végeztek még klinikai kutatásokat, hanem másokét alkalmazzák. Ezek olyan emberek, akik hatalmas tanulmányokat szoktak megjelentetni mások munkájából. Tehát megfelelő egyensúlyi helyzetet kell létrehozni. Nem akarjuk arra sarkalni a tudósokat, hogy ne végezzenek el klinikai kutatásokat. Nem a gyógyszeriparral van csak itt gond. Ami a közzétételt illeti, itt a határidőről is el kell gondolkozni. A bizottság egy éves határidőt akarna, azonban egy klinikai tárgyalásoknál az egy éven belüli közzététel nem reális. Általában két évvel számolnak a szakemberek tehát én eh, a következőket javaslom. Adjunk két évet ahhoz, hogy egy tudományos folyóiratban eh, publikálják peer review, peer review eh, formájában az adatokat, és nyilván ezt követően majd egy szakmai vita indul, Tehát történik egy közététel, utána pedig egy szakmai vita indul, és aztán másodszorban megjelenhetnek majd a válasz tudományok, választanulmányok másfajta szakmai iratokban, és így nem ássuk alá a kutatók munkáját, nem tesszük lehetővé, hogy mások ékeskedjenek az ő tollaikkal. Köszönöm szépen. Párvanova kollégának adom meg a szót. Kérem, hogy a négy perces hozzászólási időt tartsa be. Köszönöm. Uh, köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm Glenisnek a prezentációt és a módosítókon, hogy végigszaladt. Mivel rengeteg módosító érkezett, nagyon fontos, hogy a frakciók együttműködjenek a szavazás előtt, hogy kompromisszumos módosítók készüljenek, és egy olyan szöveget eh, hozzunk létre, aminek van jogszabályalkotás szövegezési szempontból értelme. A jó szendék vezérelte a módosítók szerzőit, de elsősorban a betegek jóléte eh, motivált mindenkit. Ugyanakkor a legfontosabb intézkedések azt kell, hogy célozzák, hogy ezt az elvet valóban biztosítjuk, és az úgynevezett kozmetikai jellegű eh, módosítók eh, amelyeket a parlament nehezen tud megvédeni, azok ne kerüljenek be a szövegbe. Nem azért, mert ezek irrelevánsak, hanem azért, mert a jogszabály szövegezés jó gyakorlatának nem felelnek meg. Az etikai bizottsággal kapcsolatban meg kell próbálnunk lehető legszűkebb szöveget kialakítani. Egy etikai bizottság akár nemzeti szinten is végiggondolandó. Ugyanakkor az előadó jó irányba mozdult el ez ügyben, a felesleges ismétlődéseket a szövegben meg kell előzni. Ugyanez igaz azokra a módosítókra, amelyek a szubszidiaritás elvének látszólag ellent mondanak, az etikai bizottságok szerepét illetően. A legjobb talán az, hogyha arra koncentrálunk, hogyha eh, mit tudunk elérni ezzel a rendelettel, és hogy hogyan tudjuk megerősíteni a nemzeti etikai bizottságokat, akár csak mások. Én is olyan módosítókat nyitottam be, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy figyelembe kell venni a legveszélyeztetettebb csoportok eh, igényeit, érdekeit a klinikai vizsgálatok terén. Ugyanakkor fontos, hogy ez ne vezessen hozzá oda, hogy túlságosan sok védzáradákkal, garanciával el lehetetlenítjük a klinikai vizsgálatok végzését, és fontos, hogy a gyógyszerkészítmények kísérletezése, kifejlesztése ezzel ne szenvedjen késedelmet, például gyerekek vagy mentális problémákkal küzdő veszélyeztetett kisebbségi csoportokra vonatkozóan. Az egyik módosítom a biztonsági mm, jelentéstől és vagy beszámolás kötelezettségére vonatkozik. Az új farmakovigilancia keret nem sokára életbe lép. Új feladata a felügyeleti szerveknek, hogy a hatékonyságot is vizsgálják a forgalomba hozatali engedélyek kiadásával kapcsolatban. Fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy milyen adatokat kívánunk nyilvánosságra hozni, milyen célból ezt az információt hol adjuk közre, milyen módon, milyen formában. Több opció is van, amelyik közül választhatunk a gyógyszerkészítmények státusza is figyelembe vehető. A véleményem az, hogy nem lehet minden adatot minden gyógyszerkészítményre vonatkozóan feleslegesen nyilvánosságra hozni, meg kell tanulni az arany középutat, annak érdekében, hogy azért a független felvizsgálatot lehetővé tegyük. Ezért azt javaslom, hogy egy összefoglaló eredmény nyilvánosságra hozatala, még a forgalomba hozatali engedély megadása előtt már önmagában nagyon sokat segíthet. Eme a szinten nagy munka folyik ebben 2010 óta. Köszönöm szépen, Margarita Auken. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondanék Glenisnek ezért a nagyon jó jelentésért mivel majdnem mindennel egyetértek a mondottak közül, inkább csak egy konkrét témára koncentrálnék. Kicsit későn ugyan, de fel, rájöttem, hogy a, azok a gyógyszerek, amelyek klinikai vizsgálaton esnek át, azoknak csak nagyon kis része kapja meg majd az engedélyezést. Nagyon sok olyan gyógyszer, amely piacra jut, az már a klinikai vizsgálatok előtt megkapja a jóváhagyást, és akkor e, ezek a gyógyszerek kénytelenek versenyezni olyan gyógyszerekkel, amelyek már a piacon vannak. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, ahol nem az a kérdés, hogy úttörő jellegű új gyógyszerekről van szó, hiszen hiába beszélünk az átláthatóságról akkor, hogyha már az egész jóváhagyási eljárásnak vége van. Persze ez is nagyon fontos, de most Ilyen gyógyszerekről van szó, amelyek már jóváhagyottak, viszont ezekkel kapcsolatban nagyon kevés eredmény van, és nagyon kevés bizonyíték van arra, hogy ezt például lehetne -e nem, rend, nem rendeltetésszerűen használni. Nagyon sok botrány van ezzel kapcsolatban, bizonyos ipari csoportok botrányt is okoztak, például a deros titokban tartotta azt, hogy az általuk végzett titkos vizsgálatok bebizonyították, hogy ha az ember paracetamolt szed, akkor az a Tamifluhoz hasonló hatással fog eredmény, hatás fog eredményezni. És ugye emiatt a sertésinfluenza és a madárinfluenza ellen egy csomó ember milliókat költött Európa szinten, illetve Európa milliókat költött a Tamiflúra. Na most, hogyha kényszerítettük volna őket arra, hogy az, ilyesmi, az ilyesfajta vizsgálatokat nyilvánosságra hozzák, akkor ez nem, el, nem, erre nem került volna sor. Úgyhogy ezzel kapcsolatban tényleg nagyon konkrét és okos válaszokat kell adnunk, és azért megkérném a jelentéstevő asszonyt, hogy miért gondolja, hogy az ipar majd egyszer csak őszintén kezd viselkedni, csak azért, mert jelentést készítünk róluk, anélkül, hogy megfelelőképpen korlátoznák a tevékenységüket. Egyszerűen biztosítani kell azt, hogy amikor egy, egy vizsgálatot elvégeztek, akkor legyen erről egy jelentés, ezt adják le, és akkor ezt tegyék közzé, hogy a vizsgálat eredményeit mások is le tudják ellenőrizni. És nekem nem mondja senki, hogy az iparnak ez nehéz. Hiszen, hogyha nincsenek megfelelő adatok, akkor, akkor nem tudnak összefoglaló jelentéseket sem készíteni. Tehát, hogyha vannak eredmények, akkor az, azok alapján egy összefoglaló jelentést lehet készíteni, és akkor azokat az adatokat is közé lehet tenni. Hiszen ezek, eh, ez, így, ezen módon olyan pénzeket eh, próbálunk megvédeni, amelyek miatt a betegek eh, kárára fordulnak a folyamatok. Hát a választóink érdekét kell itt képviselni, és azt nem fogjuk úgy megtenni, hogyha nem próbálunk meg tisztázni egy ilyen helyzetet. Másfelől viszont arról van szó, hogy vannak olyan, olyan vállalatok, amelyek szeretnének tisztességesen viselkedni, és valóban a betegek javát szeretnék szolgálni. Nekik viszont sokkal sokkal jobb lehetőséget kell adnunk a mainál, annak érdekében, hogy a legjobb versenyhelyzetbe kell, kerülhessenek, és egy olyan versenyhelyzetet kell kialakítani, ahol a becsületesek nyernek. És aki pedig nem becsületes, annak pedig esélye sincs. Én nagyon remélem, hogy sikerül a betegeket a központba helyezni, mert nagyon nagy szégyen lenne, ha nem ezt tennénk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szabanok kollégája a szó. Négy percre. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, eh, celá řada argumentů... Köszönöm. Elnök úr, hölgyeim és uraim, jó évet hallhattunk ez ideig is, ezért én csak kiegészíteném az eddig elhangzottakat. Nagyon fontos ez a jogszabály, hiszen eh, az élet minőség javítását célozzuk, a betegeket, betegek eh, egészségét kívánjuk óvni. A célunk az, hogy ezek a klinikai vizsgálatok és eredményeik minél megbízhatóbbak legyenek. Ez a fő célkitűzésünk. szubszidiaritás szó már párszor elhangzott a számból a mai nap során. Ezen konkrét javaslat esetében úgy vélem, hogy Sikerült megtalálnunk az egyensúlyt, e, és megőrizni a nemzeti szabályok egy részét, például a tájékozott beleegyezés, a kártalanítás, e, a, a térítés, e, vagy az alanyok kiválasztására vonatkozó szabályok tekintetében, és aztán voltak olyan dolgok, amelyeket valóban szupranacionális szinten kell szabályozni. Az emberek sajnálatos módon igen eh, negatívan eh, állnak például ahhoz, hogy a klinikai vizsgálatok határidejét eh, le rövidítettük a jóváhagyási folyamat esetében elsősorban, ahogy az én hazámban is megtörtént. Az informed consent, tehát a tájékozott megfelelő információ alapján történő beleegyezés, azaz, ha valaki egy klinikai vizsgálat alanyává válik, akkor tudnia kell, hogy pontosan mit vállal, és hogy a személyes magánéletét ez pontosan mennyire érinti. Nagyon fontos, hogy minden fontos információt szakértői forrásból megkapjon, olyas valakitől, aki el tudja magyarázni az érintett személynek, hogy milyen kockázatok várhatóak, milyen kockázatokkal kell szembenéznie. A fogyatékkal élők esetében különösen fontos a megfelelően tájékozott módon megadott beleegyezés. Az etikai bizottságok szerepét itt hangsúlyoznám kell, egy, egyetlen egy testületnek kell felelősnek lenni a döntésért, és kell vállalnia, felvállalnia a felelősséget is. Méghozzában a tagállamban, kell, hogy legyen ez a felelős testület, ahol a klinikai vizsgálatokra sor kerül. Ami ennek a testületnek a döntéshozatalát illeti, nem csak administratív kérdésekben, hanem etikai kérdésekben is e, illetékesnek kell lennie ennek a testületnek. Az egységes adatbázis, az egységes portál, ahol a klinikai vizsgálatok és azok értékelése, elemzése eh, szerepel. Nos, ez ügyben egyes tagállamok eh, bizonytalanok, hiszen a tagállamok eh, megadják ezt az információt, ezeket a beszámolókat, összefoglalókat a klinikai vizsgálatokról, amely befolyásolhatja más tagállamok tájékoztatását. Köszönöm szépen. Szusza úr kapja meg a szót most az ALDE árnyék jelentéstevője részként. Négy percre. Megkezdtük ezeket a... Amikor megkezdtük ezt a beszélgetést az elején, illetve ezt az egész folyamatot, úgy indítottunk, hogy a bizottság javaslata nem jó, és többen úgy gondoltuk, hogy jobb lenne az irányelvet hatályban tartani, mint sem ezzel az új bizottsági javaslattal felváltani azt. Én emlékeztetnék a, a World Medical Association véleményére, illetve a mi frakciónkére is. Mindketten úgy véltük, hogy Amennyiben elfogadják ezt a javaslatot így, akkor a Helsinki elvek sérülnének, mert sérülne az etikai bizottságok függetlensége. A módosítók egy komoly része abba az irányba hat, hogy kihangsúlyozódhasson az etikai, eh, a klinikai bizottságok a klinikai bizottságoknak a szerepe. Tehát további egyszerűsítésre van szükség. Közös javaslatokat is tettünk más frakciókkal ezzel a kérdéssel kapcsolatban, tehát az etikai bizottságok kapcsolatban és más témákkal kapcsolatban is. Fontos, hogy ezek a módosítók elfogadásra kerüljenek a szavazás során. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy Vilmot asszony jelentése már rendkívüli sok javítást eszközölt az eredeti javaslaton, de további munkára van szükség. Ami az etikai véleményeket illeti, nos, ezek a vélemények minden tagállamban érvényesnek kell, hogy elismertek legyenek, nem, nem csak a, a, az adott egy tagállamban. Az optautoknak is meg kell felelniük az etikai elveknek, ami a beleegyezést illeti, mégpedig a ö, felvilágosult beleegyezést. Nos, itt megint csak utalni kell az Európai Unió alapító okiratára, illetve alapvető jogok kartájára, amely itt is releváns. Sok módosítót nyújtottak be a kollégák, amelyek számunkra is elfogadhatóak. Itt ezokra gondolok elsősorban, amelyek a legkiszolgáltatottabb személyek jogait akarják körülbástyázni a klinikai kísérletekkel kapcsolatban. Az EU portál szerepe szintén nagyon fontos, segíti majd az átláthatóságát a klinikai vizsgálatoknak. Fontos az is, hogy ez az EU portál, ez az uniós portál ne csak a rövidített rezüméket tartalmazza, hanem a klinikai vizsgálatok konkrét jelentését is. A kutatóknak és a közvéleménynek is tudniuk kell, hogy milyen klinikai vizsgálatokra került sor, és hogy azoknak az eredményei pozitívak vagy negatívak voltak, különös tekintettel a káros hatásokra adott esetben. Tehát jó alapunk van arra, hogy kompromisszumokat dolgozzunk ki, annak érdekében, hogy a bizottság eredeti javaslatát javítsuk, és eközben megvédjük a polgároknak és a betegeknek a jogát. Köszönöm szépen az árnyék eladók után most a kollégák hozzászólásai következnek. Mindenkinek három percet tudok adni. Mm, még egy óránk van. Úgyhogy felolvasom, ki következik. Grosztet, Líze, Estrella, Rivázi, Perejo, Kukovics, Hibner és Rossi kollégák jelentkeztek. Valakit kifelejtettem esetleg? Kubucákis is. Jó, Grosztert asszony a szó. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm azt a három percet. Igaz, hogy az Európai Bizottság eh, nagyon jó javaslatot tett le az asztalra, nagyon jó ehm, a, nem szabad elkövetnünk az előző jogszabály hibáit, nem szabad még egyszer ezekbe a hívákba esni. Ami az etikai bizottságok szerepét illeti, a szövegnek nem kell eh, az etikai bizottságok eh, eh, hatáskörét leírni, éppen a szubszidaritás miatt. Teljesen támogatom a kockázatarányos megközelítést, amit a rendelet tervezetben találhatunk, ami lehetővé teszi, hogy ebben az esetben az administratív terhet csökkentsük, főként az alacsony kockázatok esetében, ami a a hallgatólagos beleegyezést illeti a konkrét válasz hiányában. Nos, Filip Zsüven elmondta eh, pontosan, hogy mi a véleményünk erről, vele egyetértek az adat eh, hiánya kapcsolatban, illetve az adatokkal kapcsolatban. Átláthatónak kell ennek a folyamatnak, ugyanakkor minden érintett fél eh, érdekeit szem előtt kell tartani, meg kell találni az egyensúlyt, az európai kutatás versenyképességét garantálandó. Éppen ezért az tájékoztatás eh, mikéntje és mikor, hogyan tesszük, ez is nagyon fontos. Ami az adatbázist illeti amely lehetővé teszi, hogy a közvélemény számára is elérhető legyen ez a megbízható információ. Ennek is figyelembe kell venni a versenyképesség célját. Ez a nyilvános információ ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a személyes jellegű betegadatokat vagy kereskedelmi adatokat ne kellene ugyanannyira adatvédelmi szempontból garantálni. Az európai kutatás szempontjából ez fontos. E- el kell kerülni az, hogy, azt, hogy a, a versenyt ez befolyásolja. A tisztességtelen verseny vagy elkerülése nagyon fontos e területen is, e szempontból is. E, többen említették ezt végezetül, de nem a legutolsó sorban a ritka, vagy roppant ritka betegségek tekintetében is benyitottam egy módosító indítványt, mert úgy vélem, hogy nehéz klinikai vizsgálatokat végezni olyan esetben, amikor nagyon ritka vagy ritka betegségekről beszélünk, mert kevés e, beteg van, és ők is nagyon e, megoszlanak földrajzilag, így tehát figyelembe kell ezt venni, hogy bizonyos klinikai vizsgálatokhoz különösen vizsgálatoknak különösen nagy jelentőséget kell tulajdonítaniuk a tagállamoknak. Nos, ennyit szerettem volna módosítókra elmondani. Köszönöm szépen, Péter Lízéje a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Glenis Wilmotnak és Filip Zsuvánnak is, az árnyék előadónak az EPP részéről a munka, munkáját. Philip, Filip Zsüván nevében még egy dolgot szeretnék kérni, azt, hogy áprilisban legyen a szavazás, mivel nagyon sok módosító indítvány nyújtottak be. Tehát az EPP és árnyék jelentéstevője egy kicsit több időt igényelne. A bizottság javaslata a bürokrációt csökkenti, és nagyobb mértékű átláthatóságot követel, ez jó. Előny az, hogy a bizottság már maga ezt javasolta. Margarete Aukennek azt mondanám, hogy amikor már a meglévő gyógyszereket kutatjuk, akkor az nem csak az ipar érdekében történik, hanem azért is, mert a független kutatók így bizonyítani tudják azt, hogy milyen felhasználási eredmények vannak. Itt az onkológián belül, a kemoterápián belül is említhetnénk példákat, tehát nem szabad fekete-fehéren kezelni, illetve tekinteni ezeket a dolgokat, úgyhogy ebből a szempontból is támogatnám a bizottság javaslatát. Azonban viszont nagyon fontos, hogy egy jóváhagyó, jóváhagyandó dokumentum rendelkezzen bizonyos feltételekkel. Először is, amit már Szabanosz kolléga is beszélt arról, hogy azok az emberek, akik fogyatékossággal élnek, illetve gyermekek, és saját maguk nem tudják jóváhagyni a vizsgálatban való részvételt. Ugye múltkor már beszéltünk arról, hogy a 2001-es irányelvvel megegyező szöveg van itt a javaslatban. Én úgy gondolom, hogy ez tévesen van itt, nem egészen ugyanaz a szöveg, már pedig a 2001-es szöveggel megfelelő szöveget kellene be foglalni. Nagyon sokan támogatták, nagyon sok módosító érkezett, aznak érdekében, hogy a 2001-es állapotot tartsuk meg, hiszen azt nem engedhetjük meg, hogy a gyermekek, illetve a fogyatékkal élők helyzetét a 2001-esnél, 2001-eshez képest rontsuk nagyon sok területen a know-how tekintetében sok tagországban jó a helyzet, de máshol nem annyira. Én úgy gondolom, hogy nem lenne, helyzet, ne, nem lenne helyes az opt-out lehetőségét meghagyni, hiszen ha ezt megtesszük, akkor nem tudunk európai szintű klinikali vizsgálatot végeznünk, és ö, ö, az etikai bizottság pozitív szavazata nélkül nem kellene megengedni klinikai vizsgálatot végezni. Köszönöm, Esztrella kolléganője a szó. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Gladysnak, kiváló munkát végzett, ami nagyon sokat javított az Európai Bizottság eredeti javaslatán, akár csak az előttem szóló kollégák. Jó magam is jó néhány módosítót nyújtottam be, amelyek elsősorban az általunk elemzés eredményein alapul. Az etikai bizottsággal kapcsolatban a betegek jólétét, biztonságát kell garantálnia ennek. A klinikai vizsgálatokra vonatkozó határidők, két tagállamoknak tisztelben kell tartani, hiszen ezek összefüggnek az automatikus, e, előzetes e, jóváhagyással. Úgy véljük, hogy elengedhetetlen, hogy megőrizzük annak a lehetőségét, hogy az illetékes nemzeti szervek e, a jóváhagyási folyamatot vagy döntést felülvizsgálják. A klinikai vizsgálatok támogatói Fontos, hogy azt ne lehessen megengedni, hogy, egy, hogy kimazsolázzák vagy a legkevésbé szigorú szabályokkal rendelkező tagállamokat maguknak, ezeket a, a klinikai vizsgálatokat végző szervek, cégek, Hat nap, a hatnapos határidő túlságosan rövid a jelentés kötelezettségi határidő. Por razões de saúde pública e de progresso científico, os resultados de ensaios clínicos devem ser integralmente acessíveis a... A klinikai vizsgálatokra vonatkozó jegyzőkönyvek alapos elemzése elengedhetetlen. Ezeknek a klinikai vizsgálatoknak az eredménye fontos, hogy eh, elérhető legyen a közölemény számára, függetlenül attól, hogy negatív vagy pozitív eh, eredménye zárultak-e. Ez nem igazán jelent eh, további administratív terhet, és én szellemi tulajdonjogokkal összefüggő problémát sem látok itt. Az egész folyamatot kell áttekinteni, ami a jóváhagyás engedélyezési eljárást illeti. Remélhetőleg ez az új eljárás könnyebbé teszi majd eh, a klinikai vizsgálatok elemzését, nem szabad figyelemben kívül hagyni az átláthatóság és az adminisztrációi teher csökkentésének elvárását. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Rivázi asszony Merci, merci, monsieur président. Moi, je veux... Én is megköszönöm Vilmot asszony jelentését, amely szerintem az eredeti javaslatot jelentősen feljavította. Három dologra térnék ki elsősorban. E, első dolog, egyetértünk abban, hogy a bizottság javaslatához képest az etikai bizottság e, e, kezelésében Eh, harmonizálni kell az etikai bizottságok munkáját ha vannak akadályok, akkor azok csökkenteni fogják a klinikai vizsgálatok számát. Az etikai bizottságoknak van szerepük, meg kell vizsgálni a protokollt, a, azt, hogy a beleegyezése tényeken alapul-e, illetve felvilágosításon alapul-e a betegeknek. Tehát az etikai bizottságoknak ténylegesen van szerepük, ezt pedig érdemes lenne harmonizálni a különböző tagállamokban. A másik nagy probléma az információ átláthatósága. Meghallgatom itt a kollégákat, és azt hallom ki belőle, amit mondanak, abból, amit mondanak, hogy persze hiszünk mi az átláthatóságban, de Nos, az adatok átláthatósága azt jelenti, hogy nem csak a rezüméhez férünk hozzá, hanem az összes adathoz férünk hozzá a metaanalízis egy nagyon hasznos dolog. Tudni kell, ki kell, hogy derüljön, hogy a, a vizsgálat az pozitív, vagy negatív, vagy nem kimutatható eredménnyel járt. Tudni kell, hogy mi jár, mi, milyen mellékhatásokkal jár egy gyógyszer. Tudjuk, hogy a Tamiflu problémát az okozta, hogy nem végezték el ezt a munkát. Én nem akarom azt, hogy legyen az átláthatóság után egy de. E, a klinikai vizsgálatok e, a gyógyszer hatékonyságáról szólnak, e, nem kell különösebben aggódnunk itt a, a, az üzleti titkok miatt az Abbott laboratórium megtámadta e, az Európai Gyógyszerügynökséget, mert úgymond adatokat hozott nyilvánosságra. Én ezzel nem értek egyet. Arra kérem a kollégákat, hogy álljunk ki az Európai Gyógyszerügynökség e, felfogása mellett, az, hogy a bizottság vagy a ügynökség gyűjtik össze ezt az adatokat, ezeket az adatokat, az, az lényegtelen, nekünk meg kell őriznünk ezt, a, ezt az átláthatóságot. Ami az alacsony beavatkozást illeti, a, a bizottság annak idején vizsgálatot végzett a, a francia cukorbet mediátor gyógyszerrel kapcsolatban, amely cukorbetegségre e, volt eredetileg kifejlesztve, de másra használták fel. Tehát e, azt gondolom, hogy keretekbe kell e, szorítanunk ezt a kifejezést, hogy low intervention, vagy pedig el kell tekintenünk, a, mint szakkifejezés használatától, mert veszélyes. Köszönöm, Perejo kollégája. Señora Wilmot, porque es verdad que ha mejor... Köszönöm, köszönöm, én is szeretnék gratulálni Wilmot asszonynak. Valóban jelentősen sikerült javítani a bizottság eredeti javaslatát. Nagyon fontos, hogy ez a rendelet megszülessen, és ahogy meg, és a, ráadásul úgy fogadjuk el, hogy ez a betegek e, egészségét, e, életminőségét, e, biztonságát garantálja. A klinikai vizsgálatok során megfelelő garanciákat kell beépítenünk a folyamatba, amely sajnos nem volt eddig egyértelmű minden esetben. Még egyszer mondom, tehát javult a szöveg, ugyanakkor csatlakoznék azokhoz, akik az etikai bizottság kapcsán kritikai hangot ütöttek meg, hiszen a tagállamok között jelentős eltérés mutatható ki a téren, hogy az etikai bizottság munkáját hogyan szabályozzák. Szerintem, hogyha az etikai szó nem merül fel a szövegben, az nem a legcélre vezetőbb, nem lehet a, fel, a homokba dugni a fejünket, és úgy tenni, mint hogy ez a probléma nem rendezne. Az etikai bizottság munkájának bizonyos fokú harmonizációja elkerülhetetlen. a legveszélyeztetettebb csoportokra vonatkozóan különleges intézkedésekre van szükség. Ez irányú módosítóimat benyújtottam, már hát csak azért is, mert lehetővé kell tenni számukra, hogy a vizsgálatból bármikor kilépjenek, amikor gyerekekről van szó, ott is biztosítani kell, hogy az érintettek tisztában legyenek azzal, hogy pontosan mi folyik, nem csak a gyermekek, hanem a fogyatékkal élők is a veszélyeztetett csoportokhoz tartoznak, vagy a terhes nők, a nehéz gazdasági, szociális körülmények között élők, vagy a gyógyítatlan betegségben szenvedők mind-mind-mind ilyen veszélyeztetett csoportokhoz tartoznak, amiknek a sajátos igényeit figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Kukovics kollégája szó. Köszönöm, Mazai Kukovicsnak hívnak, nem pedig Kukovicsnak. Talán megengedi, hogy kiavítsam. Tudom, hogy nehéz eh, ezeket a neveket eh, kimondani. Mi aggaszt engem ebben a jelentésben? A népesség öregedése, a demanc, demencia, a mentális egészségügy, helyzete egyfelől, másfelől pedig a gyermekek egészségügyi ellátása. Ez a két terület, amelyekkel kapcsolatban aggodalmom van. Nagyon érzékeny időszakot élünk, mert Európa népessége öregszik. Ezért is értek egyet Líze úrral, aki szeretné ezt a szavazást elhalasztani annak érdekében, hogy jobban átgondolhassunk néhány fontos kérdést. Másfelől viszont én is ellenzem ezeket a rövid határidőket, hogyha az etikai bizottságnak lehetőséget akarunk biztosítani arra, hogy vélemény nyilvánítson, arra azért több időt kell adni. Nem lehet tudnak egyik napról a másikra véleményt nyilvánítani nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, ahol állandóan a hallgatólagos beleegyezés lesz majd a főszabály. Fölmerül tehát a kérdés, nem lehetne-e egy hosszabb határidőt megállapítani az etikai bizottságok számára, mert az már is megoldaná a problémákat ez figyelembe venné azt, hogy nincs elég szakértő, nincs elég szakorvos, hogy átlássa ezeket a dolgokat. Gyakran kell ezekben a nagyon speciális kérdésekben az Európai Unión kívül működő orvosokhoz, szakértőkhöz fordulni, ez néhány nap alatt nem lehet megtenni. Én magam is begyújtottam néhány módosítót. Rá kell világítani arra, hogy a klinikai vizsgálatokon résztvevő betegek produkálhatnak fizikai tüneteket és mentális tüneteket is. Ezt ne felejtsük el. Remélem, hogy ennek fényében támogatni fogják módosító ajánlatainkat, módosító indítványainkat. Köszönöm szépen, Mazek Kukovics asszony, meg fogom próbálni gyakorolni az ön nevét, és akkor remélem, hogy majd a ülésről ülésre egyre ügyesebben ejtem ki. Hitler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a bizottságnak és a szakbizottságnak is azt, hogy ezt a dokumentumot a rendelkezésünkre bocsátotta, hiszen nagyon nagy polgárok nagyon nagy csoportjairól van itt szó, őket érinti ez a javaslat, amely a klinikai vizsgálatok módosított eljárásáról szól. Valóban fontos témáról van szó, hiszen először kíséreljük meg az egész eljárás harmonizálását, mégpedig úgy, hogy egy egységes internetes portált próbálunk meg bevezetni. Itt ezen a portálon lehet majd benyújtani az összes kérvényt, amely az ilyen klinikai vizsgálatokra vonatkozik. Ez azon kívül egy Európai Uniós adatbázissal is ki fog majd e-, egészülni. És ezen, ennek megfelelően az Európai uniós tagállamok fogják ellenőrizni ezeket a rendszereket, valamint egy különleges testület támogatását is élvezik majd. Az klinikai vizsgálatok mindegyikét úgy kell elvégezni, hogy az, az etikai elveknek megfeleljen, illetve hogy a helyi körülményeket is figyelembe vegye. Minden tagállamnak meg lesz a lehetősége arra, hogy a saját specifikus eljárásait meghatározza, amennyiben a nemzetközi útmutatásoknak megfelelnek ezek. Ami a értékelők függetlenségét illeti. Azon kívül az is nagyon fontos, hogy a klinikai vizsgálatok biztonságát növeljük. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy minden kérvényt objektív, független személyek fognak megvizsgálni, akik rendelkeznek a megfelelő szakértelemmel, valamint az is felmerül majd, hogy a ki az engedélyek kiadói és az értékelő személyek külön váljanak. Ez azért nagyon fontos, mert az európai polgárok bizalmát és biztonságát így fogjuk tudni majd megerősíteni mindenki, aki klinikai vizsgálatokban részt vesz, valamilyen módon ki kell, hogy fejezze az egyetértését, jóváhagyását, kivéve, hogyha sürgős esetekről van szó, de ezekre külön rendelkezések fognak vonatkozni. Voltak hasonló szabályozások, de ezeket, ezek nem valósultak meg, úgyhogy ez az első ilyen fajta dokumentum a klinikai gyakorlatot és a kutatás, fejlesztés tevékenységét is szabályozzák, szabályozza. Tehát ez a dokumentum valamint a, ö, arról is szól a dokumentum, hogy a résztvevők egészségét milyen módon kell védeni. Köszönöm szépen, hogy az elnök Rossi úré a szó. Herr Rossi. Grazie Presidente, ero un attimo distratto. Eh, allora, Köszönöm elnök úr köszönet tartozom én is Glenis Wilmotnak, mint oly sokszor most is egyetértünk, és természetesen a módosítóinak eh, összességét meg fogom szavazni. 700 eh, módosító az rengeteg, remélhetőleg együtt tudunk működni annak érdekében, hogy minél nagyobb többség támogatását kapják meg a, módosít, a kompromisszumos módosítók, amelyek remélhetőleg az árnyékelődői koordinátori ülésen megszületnek. Remélhetőleg mindenki tudja majd támogatni ezt a e, jelentést. Kényes kérdés ez, hiszen az emberkísérletekről van szó, méghozzá beteg emberekkel végzett kísérletekről. Ugyanakkor ezek a kísérletek pont azt a célt szolgálják, hogy az embereket meggyógyítsák, de sajnos nem mindig járnak ilyen sikerrel, néha a remény eh, hiú ábrán marad. A legveszélyeztetettebb csoportok a krónikus betegségben szenvedők, vagy a fogyatékkal élők, a gyerekek, mind-mind különleges védelemre szorulnak. Ez az etikai bizottságok feladata, és ezeknek az etikai bizottságoknak európai szinten együtt kell működniük, nem lehet azt hagyni, hogy minden tagállam kénye, kedve szerint járjon el ezügyben. Bizonyos fokú harmonizáció ezügyben, kedves kollégák, elkerülhetetlennek tűnik az egyének, a polgárok jóléte kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, ezt a nemes célt kell, hogy szolgáljam minden benyújtott módosító. Én magam azért nem nyújtottam be módosító indítványt, mert Wilmot asszony szövege szinte tökéletesnek tűnik az én szememben. Remélhetőleg a kompromisszumos módosítókról nem sokára meg tudunk állapodni. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Következő Kumencekis kolléga elnézést, ha nem ejtettem ki jól a nevét. Ha, ha, ha így van, akkor kérem, hogy javítson ki. Ε, eh, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι όταν υπάρχει κου στο επώνυμο υπάρχει μια δυσκολία. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Köszönöm, elnök úr. Igen, hát az én nevem sokak számára problémát jelent. Először is köszönöm az előadó asszonynak azt a kiváló munkát, amit elvégzett. Persze, jó néhány problémát hangsúlyozni tudnánk, jó néhány helyen tudnánk még módosítani a szövegen, mégis most egy dologra koncentrálnék a hozzászólásom során. A 73-as cikkre gondolok itt. Ez a cikk ugyanis a kártalanítás terén olyan tagállami mechanizmusokat engednek ez lehetővé, amelyek azoknak a kártanítását célozza, akik a klinikai vizsgálatok során valamilyen kárt szenvedtek. Szerintem, még hogyha a javaslat jó szemben is született meg, a gyakorlatban ez a rendszer nem szolgálja, vagy szolgálná minden európai beteg, vagy károsult érdekét. Minden a tagállamok között igen, csak eltérő tapasztalatok, gyakorlat figyelhető meg. és sokszor igen komoly nyomást gyakorolnak az érintettekre annak érdekében, hogy például biztosítók számára ez minél kisebb költséggel járjon, tehát jelenleg a tagállamok főként ilyen nehéz gazdasági helyzetben, ilyen gazdasági válságkerülés közepén, és fogalmuk sincs, hogy mikor tudunk kilábalni ebből a válságból. Tehát ilyen megszorítások közepette a biztosítók se szívesen eh, adnak ki eh, pénzt, így tehát eh, éppen ezért ez a kártalanítási mechanizmus nem működik zöggenőmentesen. Ezeket a rend, ezeknek a különböző nemzeti rendszereknek az a következménye, hogy a klinikai, ugyanolyan klinikai vizsgálatokban résztvevőket eltérő módon kezelik, attól függően, hogy melyik tagállamban folynak a vizsgálatok. Így megint csak egy kétsebességes Európa alakul ki ezen a téren is. Éppen ezért fordulok az Európai Bizottsághoz és az előadóhoz is, és kérem őket, hogy e témában más opciókat is gondoljanak végig, más megoldásokat, amelyeket talán könnyebb és gyorsabb bevezetni. Talán például egy olyan mechanizmus elképzelhető, amely európai szinten, nem nemzeti, tagállami szinten, hanem európai szinten kártalanítani a betegeket. Ez a kártalanítási rendszer ugyanakkor a különböző tagállamokban felhalmozódott tapasztalatokra építhetne. Szerintem olyan kérdés ez, amely mellett nem szabad szótlanul elmennünk, Senki sem szeretné ugyanis, hogyha eh, különböző elbánásban eh, részesülnének a különböző tagállamokban a betegek. Köszönöm szépen, Komoszákos úr! Következőként a bizottság eh, Szánkó főigazgatóságának képviselőjének adom meg a szót. Tessék! Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Vilmot asszonynak ezt a nagyon jó minőségű jelentést, és köszönöm az árnyék előadóknak is a munkában való részvételt. Szeretnék két dologra koncentrálni hozzászólásomban, amelyek nagyon fontosak a javaslat számára. Gyakorlatilag a javaslat sarokkövét képezik. Az első pont az etikai bizottságok fokozottabb bevonása a jóváhagyási folyamatba, a másik pedig a közös védelmi, védelmi követelmények kialakítása. Az első, az etikai bizottságok. Hát e, az etikai bizottságok először is milyen testületek? Olyan testületek, amelyek a klinikai vizsgálati projektek bizonyos vonásait vizsgálják meg. Szeretnénk tehát tisztázni, hogy a bizottság javaslata nem az volt, nem, javaslatának nem az volt a célja, hogy az etikai bizottság munkáját felszámolja, egyszerűen félreértik, hogyha ezt így gondolják, egyszerűen részt kell venniük a jóváhagyási folyamatokban, illetve a klinikai vizsgálatokban a tagállamokban. Ennek elérése érdekében a tagállamoknak mozgásteret hagyunk arra, hogy a saját engedélyezési rendszereiket kiépítsék, hiszen a tagállamokban különbözők a tapasztalatok, a hagyományok, a szakértelem kialakítása nagyon alaposan át fogjuk gondolni azokat a javaslatokat, amelyek segíthetik ennek a megközelítésnek a világosabbá tételét. Még egyszer hadd húzzam alá, hogy az etikai bizottságok részt kell, hogy vegyenek a jóváhagyási folyamatban, a klinikai vizsgálatok során, tehát nem egy különálló párhuzamos eljárást kell végezniük. A másik pedig a védelem kérdése. A bizottság javaslatának két fontos célja volt ezzel kapcsolatban. Az első annak biztosítása, hogy minél magasabb védelmet élvezenek azok az emberek, akik egy klinikai vizsgálatban részt vesznek, másik pedig az, hogy egységesítsék azokat a szabályokat, amelyek a kérelemmel kapcsolatosak. Itt egy egységes rendelkezési rendszert szerettünk volna kialakítani, ezért választottuk a rendelet formát, Hogyha közös értékelést szeretnénk kialakítani, akkor ahhoz közös feltételek is szükségesek. Annak ellenére, hogy különbségek vannak, de mindenképpen az egységes követelményrendszer kialakítása a legfontosabb, és ezért is választottuk a rendelet formát ismét csak. A javaslat kialakítása során a már érvényes irányelvet követtük. Tulajdonképpen ezek a rendelkezések a jelenleg érvényes irányelvet veszik át szóról szóra, és megfelelnek a nemzetközi szabályoknak is. Arra készen vagyunk, hogy továbbfejlesszük ezt a szabályozást, de a megfelelő működés érdekében nagyon fontos az, hogy egységes, egyetlen egy szabályrendszer létezzen csak a klinikai vizsgálatok értékelése területén. Végül pedig nagyon fontos, hogy előrelépést érjünk el, hiszen az nem az legutóbbi adatok alapján ismét 10%-kal esett a klinikai vizsgálatok száma Európa, Európán belül, már pedig en, ezt meg kell változtatni, ezt a tendenciát, mert ez mindenkinek csak javát szolgálná. Köszönöm szépen most visszaadom a szót a jelentéstevő asszonynak, aki 700 különböző módosító indítványt kell majd valahogy összegyúrjon. Ez megint csak a kör négyszögesítéséhez hasonló nehéz feladat lesz. Tessék, reméljük, hogy sikerülni fog neki ezt elvégezni. Tessék, asszonyom. Köszönöm. A felvetett kérdések. Ζήτησα το λόγο κύριε Πρόεδρε για διαδικαστικό θέμα. Köszönöm, elnök úr, én is szót kértem. Mert a, az Európai Bizottság nem reagált a kérdésemre, felvetésemre. A kártalanítási mechanizmussal kapcsolatban semmit sem mondtat. Ja, die Kommission hat ja einen Text verlesen, äh, vielleicht. Igen, a bizottság egy szöveget olvasott fel, nem tudom, hogy esetleg képes megválaszolni ezt a kérdést, akkor megkérném, hogy tegye meg. Uh, the, the issue concerning the building the European system of liability is also... Nos, uh, ami a nemzeti felelősségi szabályokat, illetve a kártalanítást, illetve nos, az a felelősségi szabályoktól is függ, amelyek nagyon eltérőek. Nagyon nehéz egy olyan kártalanítási rendszert kialakítani, amely megfelel az egyes országok felelősségi szabályainak, illetve mindegyiket figyelembe tudja venni. Tehát ezt mi átgondoltuk, az a rendszer, amit mi javaslunk, az megvalósítható ha európai rendszert akarnánk képíteni, akkor aznak a megvalósítása, végrehajtása a felelősségi, nemzeti felelősségi szabályok miatt kérdéses. Köszönöm szépen, akkor megválaszolták a kérdést. Most megadom Vilmot asszonynak ismét a szót. Köszönöm szépen, valóban kiváló volt ez az eszmecsere, nagyon sokat segített nekem. Tudjuk, hogy mik a legkényesebb, vitatottabb kérdések. Az etikai bizottsággal kapcsolatban az Európai Bizottság egyértelművé tette, hogy nem volt célja az etikai bizottságokat ebből a folyamatból kisakkozni. Sőt, a klinikai vizsgálatok az etikai bizottságok előzetes jóváhagyása nélkül nem valósulhatnak meg. Ezért javasoltam azt, hogy az etikai bizottságoknak legyen egy olyan platformja, amely a bevált gyakorlatokat megoszthatják egymással. Ugyanakkor az etikai bizottságok a jogalkotás első és második részében is részt vesznek, ez világos. Ami az átláthatóságot illeti, többször elmondtam már, hogy nagyon eltér az emberek véleménye ez ügyben. Van, akik minden nyers adatot szeretnének látni, van, akik csak összefoglalót, nagyon eltérőek a, a vélemények. Én megpróbáltam valahol félúton megtalálni az arany középutat. Ez szerepel a javaslatomban. A a kereskedelmi titoktartás elvét természetesen tiszteletben tartjuk, ez világosan ki kell, hogy derüljön a személyes adatok védelme szintén. A beszélgetett csoportokkal vonatkozóan a 2000 egyes szöveget is megvizsgáltuk, szerintünk ez igazából nem jelent problémát, sőt, a veszélyeztetett csoportokra vonatkozóan még ki is egészítettük ezt a szöveget. A low intervention kategóriával kapcsolatban egyértelműen meghatározza az Európai Bizottság javaslata ezt. Kérem, hogy mindenki ezt vizsgálja meg hiszen az világosan ki kell, hogy derüljön belőle, hogy mit értünk ezen. Fontos, hogy ez a kategória megjelenjen, ez óriási javulást hoz majd a gyakorlati szakemberek számára. Grosztet asszony a roppant ritka betegségekről, vagy ritka betegségekről beszélt, egyetértek vele, ezt prioritásként kell kezelni. Ez ügyben egyetértünk, és Rossi úrral egyetértek, mert ő egyetért velem hát hogy is lehetne nem egyetérteni valakivel, aki egyetért velem. A tagállami kártalanítási rendszerekkel kapcsolatban az emberek eh, úgy aggódnak emiatt, hogy igazából nem is értik, hogy miről van szó. Nos, óriási a, a, a tudós életben, a, a tudomány világában a, a biztosítási költségek óriásiak. Érdemes éppen ezért mindenkinek megmagyarázni, hogy pontosan mit jelent ez. Többször felvetették már ezt sokan a Dán modern többen több, többeke beszéltünk, úgy tűnik, hogy ez nagyon jól működik. Főként a kisebb országokat hagasztja ez a kérdés, de szerintem ez nem okozhat áthágatatlan akadályt. Meggyőződésem, hogy jó kompromisszumokra tudunk jutni akkor, hogyha kompromisszum készségről tanúbizonyságot tesz minden érintett fél persze. Az árnyék előadókkal majd egyeztetek, ez ügyben. Remélem, hogy a parlamenti ciklus vége előtt le tudjuk zárni ezt a dossziét. Köszönöm szépen Glenis Wilmut, és sok sikert kívánok a jelentésen elvégzett munkához. Hatalmas feladata van ezzel kapcsolatban. A továbbiakban április 24-én, 25-én terveztük megejteni a szavazást, ha csak nem kérnek majd halasztást, de egyelőre úgy tűnik, hogy április 24-én, 25-én szavazunk majd a jelentésről itt a szakbizottságban. A plenáris ülésre még nem tudjuk, hogy mikor kerül a jelentés, majd meglátjuk, hogy mennyi kompromisszum lesz, mennyi kompromisszum alakul ki. Minden esetre garantálni tudom, hogy a plenárisra nem fog 700 módosító indítvány tovább kerülni. Remélhetőleg minél keveset kell majd, keves, kevesebb módosítóról kell majd szavazni. Én ezt elnökként mindenképpen el akarom kerülni és ezt majd világossá teszem mindenki számára is. Ezzel a 11. napi rendi pontot lezárhatjuk. Tulajdonképpen most érkeztünk el ahhoz a napirendi ponthoz, hogy Tájáni biztos úrral vitát tartunk, viszont mivel 10 perccel korábban fejeztük be az előző témát, akkor most nagyon röviden megszakítom az ülést, de nem sokára folytatjuk a munkát, aztán majd a biztos úrral tartott vita után a legutolsó jelentést is megvitatjuk.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

akkor egy rövid szünet után most folytatjuk az ülést. Szeretettel üdvözlöm a bizottság elnök helyettesét, a vállalkozás és ipari biztost, Tajáni urat bizottságunk körében. Az autók klímaberendezésében használatos hűtőfolyadék a beszélgetésünk témája. Az megállapodás, amiről beszélünk, a hűtő folyadékokról szól, úgyhogy egy elsőnek is megadom a biztos úrnak 10 percre a szót a téma bemutatására, és utána pedig megnyitom a vitát. Nagyon sok kollégám kért szót, szeretnének minél többen részt venni a Tajani úrral tartott vitában. Úgyhogy tessék, uram, már is megadom önnek a szót. President, thank you very much. prima di entrare nel vivo del tema. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt rátérnék a érdemi témákra, amelyekkel az Önök Szakbizottság az elmúlt hónapokban foglalkozik. Szólnék egy pár szót a hosszú távú iparpolitikánkról is. A hűtőfolyadékról fogok később beszélni, de alapvetően az e, európai környezetvédelme és az ipar e, politika összefüggéseire szeretnék rámutatni, hiszen nyilván össze kell e, hangolnunk erőfeszítéseinket. az ipar 2020-ra az európai GDP-nek 20%-át kell, vagy adja legalábbis ez a cégkitűzésünk, ez világos, kézzelfogható cégkitűzés. ehhez azonban innovációra, újításokra van szükségünk. Az Európai Bizottság pénzügyi terveiben, és remélhetőleg az, az Európai Parlament támogatására is számíthatunk ebben, 54-ről 80 milliárd euróra növelnénk a kutatásra, fejlesztésre, innovációra fordítandó összegeket 2020-ra. Tehát mindent önk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy egy koordinált stratégiát alakítsunk ki. A múlt heti csúcs találkozó zárónyilatkozata is jól mutatja, hogy Európában változik a helyzet, a gazdaság és pénzügyi politika elsősorban a szolgáltatásokra koncentrál, de a gazdaság újra középpontba kerül. Az Európai Bizottság munkájának egyik központi eleme az autó, vagy járműipar, ha úgy tetszik, Cars 2020 eh, cselekvési tervet novemberben fogadtuk el, talán emlékeznek, most már nincs más hátra, mint előre az az, hogy végrehajtsuk ezeket az intézkedéseket. Az innovációt segíti majd ez nagyban. Remélem, hogy a rendelkezés álló forrásokat meg tudjuk duplázni, hogy a környezetbarát autók fejlesztését ösztönözzük. Egyről 2 milliárdra szeretném növelni az erre fordítható összegeket. Természetesen egy kevésbé naív kereskedelem politikára van szükség, főként Japánnal szemben a versenyképességi vizsgálatnak alá kell vetni bármiféle megállapodást annak érdekében, hogy az európai autóipar ne így meg ennek a levét, olyan technológiai innováciát ösztönző politikára, isten intézkedésekre van szükség, amely főként ilyen válságos időkben segíti az autóipart. A CARS 2020 cselekvési terv megpróbál segíteni az autóiparnak abban, hogy a gazdasági válság közepette kilábaljon abból a gödörből, amelyben egyik napról a másikra találtam magát. A túlzott kapacitás, a túlkapacitás problémáját tovább növeli az innováció hiánya. A 2020-as stratégia végrehajtásának egyik előfeltétele az, hogy összefogjunk a nemzeti tagállami európai szervek, szakszervezetek, illetve az ipar képviseleti szervei, maguk a cégek is. Beszélünk arról, hogy mit tehetünk és mit nem. Nem tehetjük azt, amit 35 évvel ezelőtt tettünk az acéliparral, ez volt a híres Davignon terv, egy olyan páneurópai fellépés, ami az acélipart európai kvóták mentén eh, átalakított. Mint az autóiparra vonatkozóan semmiféle ilyen eh, intézkedés eh, nem áll rendelkezésünkre. Ilyen opciók közül nem válogathatunk, ugyanakkor az Európai Bizottság megakadályozhatja azt, hogy a tisztességtelen piaci torzító hatások megjelenjek. Pontosan ezeket a fellépéseket célozzuk annak érdekében, hogy az autóipar strukturális változásait, tehát szerkezetváltását eh, segítsük, támogassuk. Egy eh, task force is létrejött, amely a gyárbezárások problémájával kíván foglalkozni, és meg eh, ragadnám ezt az alkalmat arra is, hogy beszéljek arról, hogy, az, hogy a Genki Ford gyár bezárásával kapcsolatos belga kéréseket mennyire tudjuk teljesíteni az európai források racionalizálásával, illetve a munkavállalók átképzésével. Andor biztos úrral együttműködve megpróbálunk a szerkezet váltás tekintetében proaktív szerepet játszani. Elnök úr, öntől azt a kérést kaptam, 2006 per 40-es irányelvről is szóljak, arról az irányelvről, amely az autók légkondicionálóiról, illetve azok hűtőfolyadékáról szól. Ahogy önök is tudják, 2011. január 1-től fogva az gépjárművek a típusúvágyással bíró gépjárművek kondicionál berendezésének hűtőfolyadéka, a üvegház hatást kiváltó jelzőszáma 150-nél kisebb kell legyen. az európai autógyárak egy nemzetközi szabályosítási eh, folyamat során, még 2009-ben eh, a HFO 1234YF eh, hűtőfolyadék mellett tették a voksukat, amelyel könnyebb pontosan ezzel a szabályosítással könnyebb a fenntartást, a karbantartást az Európai Unió egész terén eh, garantálni. Az Európai Bizottság átmeneti derogációt adott az irányelv végrehajtására vonatkozóan. A 2012. december 31-ig szóló derogáció pont a hűtő folyadék e, megfelelő mennyiségben nem rendelkezésre állása miatt adtuk ezt e, meg egyébként, és úgy döntöttünk, hogy a 2012. december 31-e előtt kiadott típus jóváhagyású személygépjárművekre e, szabálysértés eljárást nem indítunk. Ugyanakkor ez év január 1-től az irányelvet, irányelv alkalmazását nem halogatjuk tovább. Az Európai Unió minden tagállamában teljes mértékben jogerőssé vált ez a jogszabály. E ezen álláspontunkat most itt és most újra megerősíthetem, a derogáció meghosszabbítását nem eszközöltük, az irányelv ez év január 1-től életbe lépett. Pont. Éppen ezért az R134A eh, hűtőfolyadék felhasználása tiltott az újonnan forgalomba helyezett eh, személygépjárművekben, ha mégis ez történik, az jogszabály sértésnek minősül. Szigorúan figyelemmel kísérjük a dolgok alakulását eh, és a szabályok betartását. Ami az új gáz légkondicionáló berendezés gáz biztonságát illeti, nos nem állnak rendelkezésünkre olyan adatok, elemzések, amelyek alapján messze menő következtetéseket tudnánk levonni. Ugyanakkor számunkra az európai polgárok biztonsága, egészsége mindennél fontosabb, ezért bármiféle új adat rendelkezésünkre azonnal elemezzük azt és fellépünk. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a piaci szabályoknak nem megfelelő termékek forgalomba hozatala semmiképp sem lehetséges, semmiképp sem megengedett. Az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó kéréseket kaptunk, de hát most éppen életben nem kívánjuk ezt felülvizsgálni. Ez batorságnak tűnik számomra. Ne értsük, ne legyen itt köztünk félreértés. Németországban alakult ki probléma, mert egy nagy autógyártónak ez nehézséget okoz. Talán a vita során majd beszélhetünk erről, még bővebben, biztos vagyok benne, hogy erre vonatkozó kérdések majd érkeznek a vacsorokból. Ez a német autógyártó már megkeresett engem közvetlenül, illetve az illetékes német miniszternek is eh, írtam ezzel kapcsolatban, de még egyszer mondom, az irányelv ez év január 1 életbe lépett, punktum. Pár nappal ezelőtt egy interjúban is elmondtam, amit egy fontos német napilapnak adtam, Stuttgartban. És e, semmiféle olyan hírt nem kaptunk, hogy Németország ne tartaná tiszteletben, e, a német autógyárak ne tartanák be ezt a szabályt. Egyetlen egy nagy német autógyártó számára okoz ez fejfájást, akinek az igazgatóival eh, volt alkalmam tárgyalni, és újra elmondtam nekik, hogy ha csak eh, ki nem derül erről a ha csak ki nem derül erről az anyagról, erről a gázról vagy folyadékról, hogy, hogy veszélyes, káros, vagy robbanékony, eh, bármiféle módon, közeg van. a hűtő közeg, akkor nem áll szándékunkban semmiképpen megváltoztatni ezeket a szabályokat. Még egyszer mondom, a német szervekkel, az érintett céggel, a kormányzattal folyamatosan kapcsolatban állunk, több levélváltásra is sor került, amelynek egy másolatát az elnök úrnak is szívesen megküldök, amennyiben igényt tart rá, hiszen mégiscsak ez nyilvános dokumentum, lássuk be, ha kérik, <clears throat> megkaphatják. Még egyszer mondom, derogációt, további mentességet az irányelv eh, alkalmazására, illetve lépésére megadni nem kívánunk. Tisztában vagyunk a nehézségekkel, a problémákkal, azzal, hogy az adott említett német cégnek ez eh, milyen eh, fejtörést okoz, ugyanakkor az irányelv, az irányelv és életbe lépett. Punktum. A gépjárművek zajkibocsátásával kapcsolatban amelyről plenesen is beszéltünk, és szavazásra is sor került, ami megmutatta, hogy még van bőven dolgunk akkor, hogyha elfogadható kompromisszumra szeretnénk jutni. Az Európai Bizottság az európai polgárok életminőségének javítása érdekében a személygépjárművek, tehergépjárművek, illetve buszok által kibocsátott zajra vonatkozó határértékek felvizsgálatát, módosítását szeretné bevezetni. A módosítókat, a parlament által elfogadott módosítókat természetesen majd alaposan tanulmányozzuk, de van egy konkrét célunk. Egyrészt ugyanis szeretnénk, hogyha az egységes belső piac, a környezetvédelme, a nemzetközi verseny és a polgárok érdekei és eh, továbbra is célunk. A parlament eh, módosításai valóban javítottak több helyen és a bizottság eredeti javaslatán, ugyanakkor vannak olyan módosító indítványok, például a, a buszok, eh, tehergépjárművek vagy sportautók zajkibocsátására vonatkozó határértékek messze nem olyan ambiciózusak, mint a mi eredeti javaslatunk. Remélhetőleg a tagállamok a tanácsban szintén megvizsgálják ezeket a módosítókat, de attól tartok, hogy nem áll nem olyan a helyzet, hogy első olvasatban meg tudnánk állapodni. Persze mind jutottak vagyunk bármiféle párbeszédre, szeretnénk minél hamarabb, akár második olvasatban megállapodni. az autógyártáshoz, az autóiparhoz szorosan kapcsolódik az európai acélipar. Erről is eh, folyt vita a plenáris ülésen. A februárban egy kerekasztalt is tartottunk ez ügyben, ahol nagyon érdekes javaslatok érkeztek. Ezeket az ajánlásokat vizsgáljuk jelenleg, és a szakértőink egy cselekvési terv kidolgozásán munkálkodnak annak érdekében, hogy az európai acélipar eh, jövőjét pozitívan befolyásoljuk, remélhetőleg júniusra sikerül ezt a cselekvési tervet elfogadni. A célunk az, hogy a versenyképességet javítsuk, az innovációt eh, ösztönözzük, hogy az európai acélipar továbbra is hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez. Mind a mellett az változás elleni harcban is részt kell, hogy vegyen a 2020-as éghajlatváltozási céljainkat újra kell majd gondolnunk az acélipar szempontjából, gondolok itt a termelés Európán kívüli áthelyezésének jól ismert problémájára, a delokalizációra. Fontos hogy ne csak elveszítsünk egy Európából elköltöző ipart, ez kettős veszély, ugyanis hogyha Európán kívülre helyezik a termelést, akkor fennáll a veszély annak, hogy nem csak munkahelyeket veszítünk, hanem a, a fontos környezetvédelmi égha, üvegházhatást kiváltó kibocsátási normáinkat sem tartják tiszteletben és ennek eh, természetesen itt Európában is érezni fogjuk a hatását. Vizsgáljuk tehát eh, ennek a kérdésnek a rengeteg összetevőjét, az éghajlat normákat, szabványokat, szabályokat, eh, tehát át kell gondolni az acélipara vonatkozóan, az alacsony széndiokszid kibocsátású acélgyártás eh, ösztönzése, ennek elterjedése eh, a közös célunk. Tovább lépve a REACH eh, irányelvvel kapcsolatos kérdésekre. Február 5-én a nyilatkozatot adtunk ki, valóban a REACH átgondolására, felülvizsgálatára sor kell, hogy kerüljön. A REACH csel kapcsolatban az adminisztratív teher, a költségek, az innovációra, kis és középvállalkozásokra kifejtett hatását kell átgondolni. A RICS az jól működik, valóban jelentősen csökkent eh, a veszélyes anyagokból származó eh, veszély. Az Euróbarométer is azt mutatja, hogy az európaiak 61%-a szó szóval úgy gondolják, hogy a vegyi anyagok kisebb veszélyt jelentenek, mint 5-10 évvel ezelőtt. Így tehát az európai piac eh, normákat, a kiszámíthatóságot is szolgálta a REACH, nem szabad, hogy eh, a lécet eh, lejjebb vigyük, ugyanakkor apró kis kigazításokra a REACH működésében szükség lehet, hogy az adminisztratív és pénzügyi teher csökkenjen, főként a kis és középvállalkozások esetében fontos, hogy meg tudjanak felelni a REACH elvárásainak. E kontextusban elmondhatom, hogy ma az Európai Bizottság elfogadott a komitológiai eljárás keretében egy javaslatot arra, hogy a rendeletet módosítsuk, a, nek köszönhetően a KKV-k 35 és 95 százalékkal csökkenthetik a regisztrációs költségeiket, és 25-90 százalékig csökkenthetik a az engedélyeztetési eljárás költségeit. Ez főként ilyen válságos időkben fontos jelzés a KKV-k számára, hogy komolyan gondoljuk azt, hogy administratív és pénzügyi költségeiket csökkenteni kívánjuk, és arra kívánjuk ösztönözni őket, hogy tartsák tiszteletben a környezetvédelmi szabályokat. Köszönjük szépen, biztos úr, egy picit hosszabban beszél, de nagyon fontos ez a ma bemutatott téma, és ezzel együtt a KARS 2020-as stratégia is. Délelőtt során az Ulmer jelentést vitattuk meg itt a szakbizottságunkban, ami úgy gondolom, hogy nagyon kevés figyelmet kap, és ezen belül az, az autóiparon belül az, hogy az adórendszerek harmonizálása mennyire fontos lenne. Úgy gondolom, hogy ez lenne a valódi ösztönző annak érdekében, hogy az autóipart a megfelelő útra irányítsuk rá, hogy ne legyen 27, illetve nem sokára 28 különböző rendszer működésben. Na most a hűtő közeg ről szólva, ugye ez egy vállalattal kapcsolatban derült ki, hogy az európai jogszabályokat nem tudja betartani, és ezt egy nyilatkozatban közé is tette, és most azt a kérdést tenném fel, ugye meg néztük, hogy E, ez a, ennek a közegnek a neve 1234YF, és ugye úgy döntött a bizottság, hogy gyakorlatilag már 2011-ben be kellett volna szüntetni a használ, használatát, e, de e, végül is ezt még 2012. december 31-éig ki lehetett húzni. Minden esetre, hogyha a motor túlhevül, illetve használat közben felmelegszik, akkor megvan a kockázata az, hogy a, annak, hogy ez a ö, hűtő közeg meggyullad, 80 tesztből 10 esetben történt ez meg, és ö, a bizottság külön letesztelte, hogy, ö, hogy a valóságban hogy működik ez a hűtőközeg Minden esetre a vállalat, a gyártó most folytatja ennek a hűtőközegnek a használatát, amely most már akkor típus jóváhagyás nélkül folyik a téma a, ismert a bizottság előtt, és hát a kérdésünk az lenne, hogy a bizottság kíván-e független tesztet megrendelni, illetve egy úgynevezett real-time tesztet, tehát egy meleg járó motorral elvégzett tesztet elvégezni, amely, amely erre vonatkozna. Ugye 2000 2008-ban, 2007-ben még, amikor ez a döntés született, akkor még nem tudtunk ezekről a problémákról, ezért merült föl ez az egész kérdés. Először Chris Davis, majd Szátú Hassi kolléga kapja meg a szót, aztán Boguslav Sonik következik, François Gross, tehát Mário Perejo és Sophie Okoné. Richard Zéber, az EPP koordinátoraként először fogja megkapni a szót. Tessék, Rihárd, tiéd a szót. Köszönöm szépen, nagyon érdekes javaslat ez az adópolitikával kapcsolatos politika. Az európai fogyasztási szokások fényében is nagyon érdekes. Ez mindenesetre örülök, hogy ezt a témát most a felelős biztossal lehet megvitatni Számunkra nagyon nehéz úgy kideríteni, hogy az európai autóipar egyik szereplője hogy képes ezt megtenni. Egy tulajdonképpen prémium kategóriás autógyártóról van szó, és hogy lehetséges az, hogy a gyártó ezt a jogszabályt meg tudja kerülni. Hát, hogyha komolyan vesszük a jogszabályalkotást, akkor tényleg muszáj néha keményeknek lennünk, és amikor megnézzük, hogy a, a sajtó ezt hogy kezelte, illetve hogy a bizottság honlapján hogy jelent meg ez az egész, az adott hűtő közeg veszélyessége nem derül ki teljes mértékben, úgyhogy jó lenne, hogyha először is arra koncentrálnánk, hogy igenis keményen be kell, betartatjuk a jogszabályt, hiszen hogyha hogyha a, valaki nem tartja be, más pedig betartja, akkor ugye mások kerülnek hátrányba. Tajani úr azon kívül ugye azt mondja, hogy az európai adó, autóipart, iparnak megfelelő körülményeket kell teremteni, de hát ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha az egész előállítás láncban támogatjuk. És ugye itt, ide tartozik az acélipar, ide tartozik az alapanyagok bányászata is, tehát környezetvédelmi és klímapolitikai szempontból is az a legjobb, hogyha horizontális politikát alakítunk ki, realisztikusak, de ambiciózusak maradunk a CO2 kibocsátás és egyéb területen. Ugyanakkor viszont ezt olyan keretben kell tenni, amely lehetővé teszi, hogy az ipar folytathassa a termelést, és a megfelelő versenyképességét meg tudja őrizni, hiszen a munkahelyekre is vigyáznunk kell. Ezt a gondolatot üdvözlöm, és úgy gondolom, hogy az ENVI szempontjából ez a legfontosabb. A hosszú távú politikát illetően nagyon fontos tehát, hogy jogszabályokat betartassuk, Persze rendkívüli helyzetekben, rendkívüli körülmények között e, ezt e, engedményeket lehet tenni, de itt nem erről van szó. Some 12 or 13 minutes late. Köszönöm e, késésben vagyunk, mint egy negyed óra erejéig, és remélem, hogy ennek ellenére beszélhetek. Én azért jöttem, hogy önt kritizáljam, biztos úr, mert nem hajtatja végre Eh, az európai jogot, a Daimler eh, nem veszi figyelembe a hűtőfolyadékkal kapcsolatos dolgokat, eh, szabályokat, de aztán két nappal ezelőtt ön kiadott egy írásbeli anyagot, amely tartalmazza a bizottság véleményét. Nagyon keményen fogalmaz, gyakorlatilag hadat üzen a Daimlernek. Ön világossá teszi, hogy a jogszabály végrehajtása és végrehajtatása elsődleges kell, hogy legyen tehát nem fogom még se kritizálni. Azt gondolom, hogy a jelenlegi álláspontja, a bizottság jelenlegi álláspontja teljesen elfogadható. Hadd emlékeztessek néhány embert itt eh, ezekre a dolgokra. Én vagyok az egyetlen tagja ennek a bizottságnak, aki 2003 óta 2003 eh, eh, óta foglalkozom ezzel az ügyjel, Biztos úr elmagyarázta, hogy mi, a célja, mi volt a célja ennek a jogszabálynak. Egyes autógyártók vonakodtak az évek során, német autógyártók talán 2008-ban nyilatkozatot tettek, hogy széndiokszid mellett, majd aztán megváltoztatták a véleményüket, ez az 1, 2, 3, 4, YF kifejlesztésével úgy látszott, hogy ez egy egyszerűbb alternatíva az autógyártóknak. Ferhajgen biztossal kétszer találkoztam a végrehajtásról beszélni, és már akkor világos volt, és ki is mondta ő is, hogy január, 2011. január után végrehajthatják ezt a jogszabályt, és aztán valójában látjuk, hogy mi történt. Most jelenleg mindenki elismeri erről a termékről, hogy biztonságos. A Toyota, a Ford, a General Motors, a Chrysler, a Fiat, a Renault, a Jaguar Land Rover, a Volvo és a BMW is használják ezt a terméket, csak a Daimler nem hajlandó használni az új terméket, és továbbra is az 1, 2, 3, 4 YF-et használják. Előző terméket használják továbbra. Hogyha megvizsgáljuk a Daimler belső levelezését, akkor azt gondolom, hogy csúnya dolgok derülnének ki, eh, például arról, hogy eh, ez az új eh, hűtőfolyadék 20 euróval kerül többe. A mérnökök azt mondták, hogy biztonságos ez az anyag, és az ön írásbeli anyaga is azt mondták, hogy azt mondja, hogy gyakorlatilag a kockázat kisebb, mint más folyadékoknál Eh, az egyes eh, veszélyek és kockázatok azok egyes konkrét autókra és autotípusokra vonatkoznak. Eh, ön azt mondja a sorok között, hogy a Daimlernek a problémája van, akkor azért van, mert rosszul csinálják a saját légkondi rendszerüket ön ebben a dokumentumában és a mostani nyilatkozatában is teljesen nyilvánvalóvá tette, valójában föl is olvasom akkor ebből a kérdés-felelet dokumentumból azt, amit írt. A megfelelőségi nyilatkozat, amelyet egy autóhoz kiadnak, E, érvénytelen, hogyha az autó nem felel meg a szabályoknak. E, e, ezek az autók, amelyek ezt a régebbi hűtőfolyadékot használják, ezek nem felelnek meg az előírásoknak, és ezeket a megfelelőségi nyilatkozatokat, tanúsítványokat nem szabad, hogy elfogadják a tagállamok, sőt, az ellen a tagállam ellen, amely ezt jóvá hagyta, eljárást indíthat az Európai Bizottság. Ön valójában itt azt mondja, hogy az új Daimler modellekben, amelyek 2011. január óta jelentek meg, azok gyakorlatilag illegálisak, és tagállamok nem szabadna, hogy forgalmazzák. Én így értelmezem az ön által kiadott dokumentumot. A kérdésem tehát nagyon egyszerű. A biztos úr nyilvánvalóan fogalmazott, és egyértelműen fogalmazott, akkor a kérdés most már csak az, hogy ön mit tesz annak érdekében, hogy tájékoztassa a tagállamokat arról, hogy meg kell akadályozniuk az eladását ezeknek az autóknak és modelleknek, és milyen e, eljárásokat fog indítani azon tagállamok ellen, amelyek nem hajlandók megakadályozni ezeknek az autótípusoknak az eladását, modelleknek az eladását. Köszönöm. Szatuhaszi következik. Köszönöm. Köszönöm szépen a mobil hűtőrendszereken kívül van még egy kérdés az autókkal kapcsolatosan. Biztos úr azt mondta, hogy nagyobb fokú innovációra van szükség az autóiparban. Egyetértek önnel, és természetesen van egy olyan terület, ahol nagyobb fokú innovációra van szükség, ez pedig a zajkibocsátás. Sajnos a nyilatkozata a zajkibocsátási szintekről tartott parlamenti szavazásról nem volt egészen világos számomra, legalábbis a tolmácsolásból nem jött megfelelően át, úgyhogy szeretném megkérni, hogy tartsa magasan a bizottság ambícióit, a, szolgálja az európai polgárok érdekeit, és a zajkibocsátási szinteket ne hagyja, csökken, ne hagyja felvizezni. A bizottság javaslatának felvizezése egyébként a plenáris ülésen nagyon kis többséggel sikerült csak, úgyhogy remélem, hogy megvédik majd a saját eredeti álláspontukat, javaslatukat. A másik kérdés, amely egy még függőben lévő témához kapcsolódik, ez pedig a biomassa fenntarthatósági feltételei. Szeretném megkérdezni, hogy biztosként olyan feltételeket tartana-e jobbnak, amely a biomassa amely a biomassa olyan felhasználását támogatná, amely során a biomassa bizonyos mennyiségeit úgy használják, hogy a termék érték hiányzik, tehát hogy az elégetésnél a biomaszának a legkevésbé értékes részét használják föl, amely tulajdonképpen a különböző folyamatok más gyártási folyamatok hulladékaként termelődik vagy úgy gondolja, hogy a biomassa fenntarthatósági kritériumaival kapcsolatban lehetne más opciókat is használni. Köszönöm, Szátú Hassi. Kö, utolsó kollé, koordinátorként Grossi kollégának adom meg a szót. Eh, Köszönöm. Én is szeretném üdvözölni Tajani biztos urat, akinek igencsak elégedetten hallgattam a szavait, amikor a hűtőközegről beszélt. A szabály a szabály, ezt mindenkire vonatkozik. Német barátainknak is alkalmazniuk kell a szabályt betű szerint. A gépjárművek zajkikocsátására térnék át ezzel kapcsolatban. Úgy vélem, hogy a bizottság eredeti javaslata kicsit nehézkes volt, kicsit túl sokat akart, ezért a mi szövegünk az jobb. Beszélt az acéliparról, az acéliparra vonatkozó tervei alapvető fontosságúak Olaszországban és Európában. Európa egészében egyaránt. Amerika, az Amerikai Egyesült Államoknál sokkal többet fizetnek az európai gyártók, acél, ipari cégek az elektromos áramért, és hát Amerika nem a harmadik világ, nem mondhatjuk semmiképpen. Így tehát nagyon nehéz versenyképesnek maradni, a delokalizáció veszélye teljesen reális. A komitológiáról is beszélt erről a mai tegnapi döntésről, biztos úr. Szerintem ez nagyon nagy előrelépés a kis- és középvállalkozások szempontjából. Kiváló fejlemény, köszönjük. Köszönöm. Az első kör után most megint megadom biztos úrnak a szót. Kérem, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre, aztán majd tovább megyünk a felszólalók körének második fordulójában. Én fogok akkor megpróbálni válaszolni. Ami a hűtőfolyadékot illeti, nem tudom felolvasni ezt a levelet eh, maga teljességében, amit a német kormánynak eh, küldtem, de megismétlem, ami az Európai Bizottságot illeti, az irányelv eh, teljes mértékben életbe lépett 2013. január 1-től kezdve, és éppen ezért ezt figyelembe, életve végre kell hajtani. Hogyha bármely tagállam jelez felénk jogsértéseket, akkor nyilván megindítjuk a szükséges eljárásokat. A német kormány részéről kaptunk egy információkérést, Daimler, megnevezem őket, jó? A Daimler azt állítja, hogy voltak olyan epizódok, olyan incidensek, amelyekben kiderült, hogy ez az új hűtő folyadék veszélyes. Nyilvánvaló, hogyha veszélyes valamilyen termék emberekre, akkor még ha kivételes jellegű is ez a veszélyeztetettség, nekem kötelességem ezt kivizsgálni. Nem tudom az ilyen bejelentéseket figyelmen kívül hagyni. Éppen ezért a közelmúltban két levelet is küldtem. Ansel miniszternek, aki az illetékes miniszter, és Rözler alkancellárnak, a másikat, amelyben felkértem a német kormányt, hogy nyújtsanak számomra további információt, adjanak nekem további információt. Nekem ugyanis a német kormányjal van dolgom akkor, hogyha német ország nem tartja be a jogszabályokat, nekem nem vállalatokat kell bíróság elé citálnom. Oda tudom adni önöknek ezt a levelet egyébként, de azt ismételtem meg benne, hogy az irányelv hatályba lépett, Hogyha tisztességtelen verseny merül fel, akkor az nem elfogadható, annak nemzetközi kihatásai is vannak. Japánnal, Kínával és Amerikában tárgyalásban állunk. Európában tehát egy, nyilván egy, egy egyértelmű jogi környezetet kell teremteni. Elküldtem tehát ezt a levelet. Ebben további információkat, pontos információkat kérek a német kormánytól, arról, hogy milyen adatokkal rendelkeznek ők ennek a terméknek a veszélyességéről. ez nem akadályozza meg az irányelv hatályba lépését. Az irányelv hatályba lépett, én várom a levelet ezektől a miniszterektől. Nyilván nem csak az volt a kötelességem, hogy emlékeztessem őket, hogy hatályba lépett, hanem rá kellett kérdeznem az állítólagos veszélyre is a német kormánynál. És nyilván ennek, ennek megfelelően fogom kiértékelni a válaszokat, vállom most a német kormány válaszát, amit egyébként várok. Ami a gépjárművek által kibocsátott zajt illeti, Lehet, hogy most kicsit hadarok olaszul, ami nehézséget okoz a tolmácsoknak. És lehet, hogy eddig is gyorsan beszéltem, és Hassi hogy ezért nem értette. Tehát lassabban ismétlem most meg akkor azt, amit eddig mondott, hogy ne legyenek ilyen nyelvi problémák. mi megvizsgáljuk az összes parlamenti módosítót, kiértékeljük azokat, de a rossz úr által elmondottakból is nyilvánvaló, hogy a parlamenten belül sem egyeznek meg az álláspontok, nem homogén az N-viszakbizottság sem. Ugye ki kell egyensúlyozni a, a az egységes belső piac igényeit, a versenyképességi elvárásokat és hát a környezetvédelmi elvárásokat, és miközben mind a három területen szeretnénk előrelépni. Ami engem illet, úgy látom, hogy a parlamenti módosítók egy része javult, illetve jobb, mint a bizottság eredeti javaslata, különösen az UNEZI szabványokhoz való hozzáigazításra vonatkozó módosítókra gondolok. Aztán vannak módosítók a sportkocsik zajértékéről, illetve teherautók és buszok által kibocsátott zajértékekről. Ezek kevésbé ambiciózusak a parlamenti módosítókban, mint a bizottsági javaslatok, aminek a hatását elemeznünk kell. mi itt most mediátorként lépünk fel, és megpróbáljuk egyeztetni az álláspontokat, még ha az adott esetben nehéznek is tűnik az összes érdekelt fél beleegyezését vagy egyetértését elérnünk. Tehát vannak olyan módosítók, összefoglalásképpen mondom, vannak olyan módosítók, amelyek nekünk tetszenek, meg javítanak az anyagon, mások nem. Az álláspontok eltérőek. Ön például, Haszi hogy nem érte egyet feltétlenül Rossi úrral. Ő a saját álláspontját védte. Akkor áttérnék a következő kérdésre, a célgyártás? Az energia költségek kérdésével éppen ma foglalkoztam, mert Davignon biztos urat, korábbi biztos urat kértem fel, ő volt az, aki a acélipari politikát vitte korábban, és megkértem őt, beszéltünk egymással, megkérdeztem a véleményét az energiaköltségekről, Ötinger biztos úrral is beszélni fogok a témáról. Nyilvánvaló, hogy az energiaköltség az acélipar szempontjából egy neuralgikus kérdés. Május végére a kollégium elé kerül az ügy. Köszönöm szépen a válaszokat akkor úgy tűnik, hogy a klíma berendezések esetében a bizottság azon az állásponton van, hogy mivel letesztelték az 1, 2, 3, 4 YF-et, mégpedig valós működés közben, tehát ugye ez, ez stimmel, hogy ezt megtette a bizottság, igaz? teljes mértékben így van. A mi álláspontunk az, hogy erre a hűtők köszegre vonatkozóan nem tudunk magasabb kockázatot bebizonyítani, mint a többi hűtőközegre. E, viszont, hogyha egy kormány vagy egy tagállam problémát jelez felém, kötelességem meghallgatni azt. De a meghallgatás az egy dolog, az információ kérés az egy más dolog. Ez minden azonáltal nem jelenti azt, hogy bármiféle derogációt lennénk hajlandók adni. Ezen a levélen keresztül egyszerűen csak több információt kérünk a német kormánytól. Köszönöm szépen, nagyon világos a választ, tehát tetesztelték az anyagot. Akkor most Sonic, Grosztet, Perejo, Perello Okoni és Gerbrandi kollégák kapják meg a szót, tessék. Sonic úr az első. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Tájárni biztos úrhoz lenne egy keresetlen kérdésem. Bározó úr egy pár hónappal azt mondta, hogy a palagázzal kapcsolatban illetve az egyéb energiaforrásokkal kapcsolatban négy illetékes biztos a környezetvédelmi, az éghajlatváltozási, az iparügyi, biztosok mind együttműködnek majd. Az ön alá tartozó igazgatóságok részt vesznek ebben a munkában? Hiszen Barroso úr nyilván azt szeretné, hogy az Európai Bizottság egyensúlyt állásponttal bírna ez ügyben. Monsieur le commissaire. Grosztett asszony. Remark. Biztos úr, egy megjegyzésem, egy kérdésem lenne. Kezdjük először a hűtőközeggel, folyadékkal kapcsolatban. Röviden beszélt határozottan ez bravo, csak azt tudom mondani, hogy bravo. Több eh, hétig nem válaszoltak az ön megkeresésére, és ez tisztességtelen piaci verseny eh, jelent. Egyetlen egy európai gyártóról van szó, aki tisztességtelen piaci magatartást tanúsít, miközben minden más európai autógyártó eh, betartja a szabályt, és azt mondják, hogy semmi baj nincs ezzel a bőhűtő folyadékkal. Itt tehát biztos úr, nagyon árgus szemekkel figyeljük, hogy hogy alakul a helyzet, de az elfogadhatatlan, hogy egy kormányzat ö, ö, csak húzza az időt ö, egy olyan cég kedvéért, aki nem tartja be az irányelvet. Most már nem az autógyára vonatkozik a következő kérdésem, hanem a gyógyszeriparra. A 2012. októberi dokumentumában ön azt javasolta, hogy egy stratégiai programot indítsanak az gyógyszeripar versenyképességének javítására. Hogy állnak a dolgok ezügyben? Mit gondol egy szakértői csoport munkájában az európai parlamenti képviselők is részt vehetnének? Köszönöm szépen, Mário Perejója szó. <clears throat> Grazie, Presidente. Jó, köszönöm, elnök úr. Tajáni alelnök úr valóban nagyon eh, határozottan eh, és eltökélten beszélt, eh, és egyértelműen kimondta, hogy ez év január 1 az irányelv életbe lépett, az autók klímaberendezésének hűtőfolyadékára vonatkozóan semmiféle derogáció, felmentés, kifogás nem elfogadható, ez ebben a mi szakbizottságunk támogatására számíthat. Ezt látok öntől. Köszönjük, bravo! Hogyha nem ilyen határozottan lépett volna fel, Tajani úr, akkor ez mindenkinek a kárára lett volna. Az európai autógyáraknak rengeteg idejük volt eh, arra, hogy átálljanak erre az új hűtőfolyadékra, eh, meg kell mutatnunk, hogy jó ez a szabály is, ez olyan szabály, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartani. Sophie Okoni. Monsieur commissaire, beaucoup de choses ont été dites, mais... Sok dolgot elmondtak itt, biztos úr, de változik a világ 2008 óta láttuk, hogy 3 millió munkahely tűnt el, 10%-kal csökkent a termelés Európában, a növekedési modellünk komoly változásokon ment át, és a fejlődő gazdaságok váltak szereplőjévé a világgazdaságnak. Én úgy látom, hogy nekünk, az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek támogatnunk kell a zöld gazdaságot, a zöld ipart, a zöld növekedést, mert ez fogja számunkra lehetővé tenni azt, hogy versenyképesek legyünk és újra növekedjünk. Ehhez, biztos úr, vannak gazdasági lehetőségek, amelyeket alkalmazhatunk, innováció, kutatás, fejlesztés projekteken, vagy regionális politikai eszközökön keresztül érhetjük el ezeket a célokat, a, a regionális alapon belül, ahonnan 75%-ban érkeznek a kutatási pénzek. Bonyolultak a pályázatok, nagyon nehéz egy ilyen dossziét összeállítani, teljes idejű munkahelyekre, állásokra van szükség, hogy valaki európai pénzekre pályázzon, ez pedig aláássa a vállalkozásaink helyzetét. Jobban kérem, mint valaha, hogy egyszerűsítse ezeket az eljárásokat, a bizottság tegye ezt meg, hogy könnyebb legyen pályáz, pályázni, mert rendkívüli válságos időket élünk, nekünk lépnünk kell, látjuk, nem hagyhatjuk, hogy egymás után menjenek tönkre a cégek. Nagyszerű gesztus lenne egyszerűsíteni az eljárásokat. Köszönöm. Köszönöm, Gerbrandi kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először meg szeretném köszönni Tajánni biztos úrnak, hogy meglátogatott minket. A, jó lenne, hogyha gyakrabban járna hozzánk, hiszen a vers, az ipar versenyképességét egyre inkább az dönti el, hogy mennyire fenntartható módon tud termelni. Azt hiszem, Potocsnyék biztos kollégája tegnap nagyon jól megmagyarázta egy beszédben a helyzetet. Azt mondta, hogy az nyersanyagok árai az elmúlt tíz évben 300 százalékkal nőttek meg és az előző ö, évtizedekben a munkaerő termelékenysége volt a legfontosabb kérdés, de most valószínűleg inkább a nyersanyag hatékonyság kellene, hogy azzá váljon. Mond pontosan a nyersanyag hatékonyságát, a forrás hatékonyságról szólnék most. Tudom, hogy ön a forrás hatékonysági panel aktív tagja, de valahogy a bizottságtól elvárt javaslatok nem jönnek sehogy sem. Az ökodizájn, a környezetbarát termelés támogatása, a különböző gyártásokra való átállás, a különböző kizöldítési szándékok, ezek a parlamentet nem érik el. Márpedig ön az, aki a forráshatékonyság egyik legfontosabb támogatója, ezért önt kérdezném meg, hogy harcol-e azért, hogy ezeket a javaslatokat sokkal gyorsabban kapjuk meg a parlament és a tanács részére is. Elnök, köszönöm szépen akkor vége van a második kérdéskörnek is. A alelnök úrnak, biztos úrnak megint megadom a szót egy záró nyilatkozatra. Megpróbálok Grosztet asszonynak franciául válaszolni, hát, hogy mindenképpen értse. Amit a német kormánynak küldtem levelet, e, ebben egyértelműen azt mondtam egyértelműen, hogy január 1-től, 2013. január 1-től semmiféle felmentés, derogáció nincsen, mindenkinek tiszteletben kell tartania az irányelv rendelkezéseit az Unió, Európai Unió egész területén. Ami a utasok biztonságát illeti, fel kell tennem a kérdést, hogy mi történik? Osszák meg velem az információkat, de ez még nem jelent semmiképpen deregációt, felmentést, mentesítést. Hogyha valóban azt, azt gondolják, hogy vannak egészségügyi veszélyek, veszélyben vannak az utasok, még hogyha ellenkező információval rendelkezünk is, voltak tesztek, akkor is fel kell tennem a kérdést a német kormánynak, hogy mi történik, osszák meg velem az erre vonatkozó információkat. Ugyanakkor a döntés nem változik meg ettől, amit pár hónappal ezelőtt már itt egyszer bejelentettem, és Stuttgartban a Stuttgarti napilapnak adott interjúmban is elmondtam, a irányelv életbe lépett. Hogyha Németországban vannak olyan autók, amelyek forgalomba kerültek anélkül, hogy eh, betartanak ezt a szabályt, és hogy a Németország eh, jóvá hagyta ezek forgalomba helyezését, akkor a eh, jogsértési eljárást kell nem nincs más választásom. Ez ügyben egyértelműen szeretnék fogalmazni. Ayala Sender asszonynak talán megismételhetném spanyolul is, hogy világol legyek. Az irányelv életbe lépett. Okuné asszonynak is franciául válaszolok. Egyetértek önnel, képviselő asszony. Megpróbáltam a REACH területén megmutatni azt, hogy lehet segíteni. A komitológiai eljárással csökkentettük a KKV-k pénzügyi terheit, a regisztrációs és engedélyeztetési eljárás pénzügyi diát. Ugyanakkor az Európai Unió minden hivatalos nyelvén nyilvánosságra kell hozni a vonatkozó eljárást, és ezen kell a nyelveken tájékoztatni a KKV-vékat, hogy már a fordításon is spóroljanak a KKV-k. De ami a bürokratikus eljárásrend egyszerűsítését illeti, itt van a Horizon 2020, itt van a COSME, amikor közlekedésügyi biztos voltam, akkor a Marco Polo-ban is elkezdtük ezt. Fontos, hogy egyszerűsítsünk a dolgok, dolgokon, az összes tenderkiíráson, az Európai Unió pénzügyi eljárásait minden téren egyszerűsíteni kell. Van ez a munkacsoport, ez a szakértői csoport, amely az egyszerűsítésen dolgozik az elnök úr, Barroso elnök úrnak ez egy komoly eh, vállalása. Mi a bürokratikus terhen minden ágazatban csökkenteni, enyhíteni kívánunk. Eh, ez irányú elkötelezettségem azt hiszem eh, egyértelmű. Folytatom olaszul. Pirello úr, nem, először Gerbrandi úr kérdésére reagálva. Gebrandi úr. 15 évig magam is parlamenti képviselő voltam, szívesen jövök ide az önök szakbizottságába vitázni bármiféle kérdésről. Volt kollégáimmal, hiszen ennek tekintem önöket. Négy különböző szakbizottsággal állok kapcsolatban a az erőforrás hatékonyság terén például megpróbálok majd a kollégáimmal beszélni, hogy gyorsítsák fel a dolgokat, ami pedig az én felelősségemet illeti a dizájnügyben. Nos, tisztában vagyok azzal, hogy a rendelet elfogadása, szabályok elfogadása túlságosan lassan történik. A harmonizált eh, szabályok, normák bizonyos termék kategóriákra vonatkozóan fel kell, hogy gyorsuljon, az eljárásoknak fel kell gyorsulniuk. Az ökodizájn irányelv alkalmazása a gyakorlatban jön ez a célunk. A munkatervünk 2012-13-14-es munkatervünkben szerepel az, hogy például az energetika eh, terén, a hőszigetelés, eh, a nyilászárók terén az első ökodizájnos eh, termékek piacra kerüljenek. Ez azt hiszem egyértelmű üzenet és válasz. Volt egy kérdés, amely Sonic képviselő úrtól érkezett az energia területével kapcsolatban. Iparpolitika nem létezhet egy hozzá kapcsolódó eh, energiapolitika nélkül. Ez ügyben konkrét információval azonban most nem rendelkezem, Sonic úr, de azt ígérhetem, hogy utána fogok nézni, az üzenete, üzenetét továbbadom biztos, illetékes biztos kollégámnak. A Grosztert asszony kérdése a gyógyszeriparral kapcsolatban. Van egy csoport, ami az árak átláthatósággal foglalkozik, és ami a parlamenti képviselők részvételét illeti ebben ennek a csoportnak a munkában Nekem ezzel nincsen problémám, ez nekem nem okoz gondot, ugyanakkor majd eh, eh, meg kell látni, hogy az Európai Bizottság munkacsoportjaiban az eh, Európai Parlamenti Képviselők részvételéről az önök háza hogyan dönt. Én mindig szívesen látom önöket az Európai Bizottságban. Az önök segítsége mindig jól jön nálunk, hogy közös célok érdekében jó megoldásokat találjunk. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé reagáltam, válaszoltam minden elhangzott felvetett kérdésre, hogyha nem, nem tudom, hogy mennyi idejük van még. Ha vannak még kérdések, akkor én még tudok egy kicsit maradni. Köszönöm szépen. Hát nyilván nem problémákra kell koncentrálni, hanem a kihívásokra és a lehetőségre. E, üdvözöljük itt az Európai Parlament világában. Mi vagyunk az az intézmény, ahol 754 kolléga 450 eh, millió embert képvisel, és eh, hát mindig nagyon szívesen látjuk itt eh, ahol a, nagyon sok olyan dologgal do, foglalkozunk, amelyek az ön szakterületét is érintik, amelyet ön is felelős, és tényleg külön, különösen a fel, fenntarthatóság, témájával kapcsolatban nagyon fontos munkát végzünk, és hát nagyon nehéz néha elmagyarázni az embereknek azt, hogy valóban megpróbáljuk a gazdaságunkat mindenféle módon fenntartható irányba terelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy lehetővé tette azt, hogy eszmecserét folytassunk. Köszönöm. Ja, jetzt geht es weiter. Jó, akkor folytassuk a munkát a 12-es napi rendi ponttal. Tajani úrral folytatott eszmecsere után következik az Innováció a fenntartható növekedésért című jelentés, ami az európai biogazdaságról szól. Paolo Bartolozzi Bartolozzi kolléga a jelentéstevő. Most át is adom neki a szót, vezesse be a jelentését, vagyis hát egy picit még várjunk arra, hogy aki e- ebben a vitában már nem szeretne részt venni, az szépen hagyja el a termet, és a megfelelő nyugodt körülmények között, nyugodt légkörben tudjuk majd folytatni a munkát. Bitte, Herr Kollege. Tessék, kolléga, öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők, az Európai Bizottság egy évvel ezelőtt fogadott el egy fenntartható biogazdaságról szóló közleményt. Ennek a célja az volt, hogy stratégiát alakítsunk ki, amely az európai gazdaságot segíti abban, hogy fenntarthatóbb módon használja ki a forrásait, és ezzel azokat a szociális kihívásokat kezelni tudja, amelyek az Európai Unió előtt az elkövetkező 40 évben állni fognak. Az lakosság növekedése és élelmiszervalamint energiaigénye összevetve az források szűkösségével arra késztet minket, hogy a termelést és a fogyasztást más megközelítésből szervezzük meg. Ez tehát nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy a biogazdaságnak adjunk egy esélyt. A jelentésem ezt szeretné visszatükrözni. Egy olyan gazdaságot szeretnénk kialakítani, amely a biológiai forrásokat hatékonyan kezeli, és egy olyan energiaipart, általában olyan ipart szeretnénk megteremteni, amely a biotermékeket részesíti előnyben, és fenntartható növekedést garantál. Innovatív gazdaságot szeretnénk, intelligens gazdaságot. Ugyanis az ilyen gazdaság a modern kihívásokra is választ tud adni, és a vidékfejlesztést is tudja támogatni azon kívül csökkenteni tudja az üvegházhatású gázak kibocsátását, és fenntarthatóvá teszi a termelési láncot. Egy hosszabb távon is fenntartható ipari stratégiát kialakítván. A biogazdaság a fosszilis üzemanyagoktól függőséget is javíthatja, gazdasági növekedést, munkahelyteremtést is biztosíthat. Tulajdonképpen szépen. Körülbelül két milliárd euró E, e, e, lesz elérhető munkahelyteremtésre ezen a területen az elkövetkezendő két évben, és ennek erre alapozva tényleg üdvözlöm a bizottság nyilatkozatát, a közleményét. Egyetértek ennek a kezdeményezésnek a szellemével. Nagyon fontos, hogy konzisztensek legyünk, hogy az ágazatok között megfelelő megegyezés, együttműködés legyen hogy fenntartható stratégiát alakítsunk ki, ami az ágazatokon átívelően működik. Ebben a, ebbe az ágazatba befektetvén a jövőnk befektetünk bele, kötelességünk most itt a vezető szerepet átvenni, a meglévő infrastruktúrát és tudást úgy kell kihasználnunk, hogy versenyképesebb Európát teremtsünk. Ennek érdekében az innováció mértékét növelni kell, a az ágazatban folytatott tudományos kutatást fejleszteni kell, biztosítani kell azt, hogy a kutatás pozitív hatással legyen a piacra. Mindezek megvalósításához viszont szükséges egy olyan alapot teremteni, amely teljesen világosan megfogalmazza az alapkövetelményeket. Olyan átfogó megközelítést kell alkalmazni, amely az összes politikát koordinálja a biogazdaság, biogazdálkodás kérdésével. A több szövegben is az áll, úgy gondoljuk, hogy több szintű megközelítést kell alkalmaznunk a tudás csere a európai szintjén. A tudományos kutatóintézetek, az intézmények, az e- egyetemek, a vállalatok egyáll, egyaránt nagyon jó szerepet játszhatnak ebben, annak érdekében, hogy a tudást megosszák egymással, és hogy az egész területen ösztönözik a fejlődést. Az is nagyon fontos, hogy bevonjuk ebbe a polgárokat is. A polgárok számára világossá kell tennünk, hogy mit, milyen eredményeket tudunk elérni ilyen úton. A bizottság cselekvési tervében is szerepel, és én is úgy gondolom, hogy szükséges, hogy ehhez meglegyenek a megfelelő eszközek, eszközök is tehát hogy a fenntartható ipart fenntartható beruházással támogassuk. Az engedélyezések késlekedése, a jóváhagyások késlekedése lelassítja a vállalkozási kedvet. Ugyanakkor olyan adóbeli ösztönzőket is ki kell alakítanunk, amely az erős biogazdaságot ösztönzik. Az infrastruktúrát tekintve nagyon fontos, hogy a biofinomítókat támogassuk, minél több több szereplőnek kell támogatni a kaszkádhasznosítást a biomasszával kapcsolatban. Az innováció a versenyképességet fogja támogatni, és a vidéki területek nyerességét is növelni fogja, mivel a jelenleg nem, meg nem művelt területeken is lehetne majd ezeket a tevékenységeket folytatni. Azon kívül nagyon fontos hangsúlyozni a magánszféra és a közszféra együttműködését. Szeretnénk tőkét generálni, szeretnénk minden résztvevőt bevonni, szeretnénk értékváltást elérni az európai gazdaságon belül. Az ilyenfajta partnerség megteremtése azt is lehetővé tenni, hogy a megvalósítási akadály, megvalósítás előtt álló akadályokat legyőzzük, a projektek megvalósítását, kifejlesztését és megvalósítását lehetővé tenni, valamint a termékek forgalomba hozatalát is megkönnyíteni. Az ösztönzőket meg kell teremteni annak érdekében, hogy az Európán belüli innovációt ösztönözzük, és ezért egy olyan szöveget eh, állítottam össze, amely pozitív hangvételű, és minden érdéke, értekel, érdekeltet eh, arra ösztönöz, hogy ebben az ágazatban minél jobban eh, ösztönözzük az európai növekedést. Elnök, köszönöm szépen az árnyék előadóknak fogom most megmondani a, megadni a szót. Kérem, hogy két percre szorítkozzanak, annak érdekében, hogy még a bizottságot is meg tudjuk hallgatni. Természetesen az árnyék jelentéstevők kérdéseket is tehetnek föl. Tessék! Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Kétség sem férhet hozzá, hogy ez egy roppant fontos kérdés a foszilis tüzelőanyagok fogyóban. Meg kell találnunk a módját annak, hogy valamivel helyettesítsük őket. Hiszen ez az innovatív ágazat lehet a növekedés és a munkahelyteremtés motorja Európában. Eh, komoly társadalmi kihívásokkal és segíthet szembenézni. Ugyanakkor az bio alapon próbálunk a hagyományos anyagok helyét megpróbáljuk bio anyagokkal helyettesíteni, ugyanakkor a bioüzemanyagokkal láthattuk, hogy igazán ez nem működik, hiszen olyan anyagokat használunk fel, erőforrásokat, amelyeknek máshol nagyobb hasznát látnánk. A biogazdaságot éppen ezért intelligensen kell gondolnunk. Nem megy az, hogy ne változtassunk a fogyasztási és életmód, a fogyasztási szokásainkon és életmódunkon. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a bioanyagok felhasználásának egy eh, hierarchiáját kell eh, kialakítani. Ez a jól ismert kaszkád felhasználás. A biogazdaság eh, esetében szociális, környezetvédelmi, társadalmi szempontokat is figyelme kell venni. Ez a második generációs források, erőforrások, anyagok második, harmadik felhasználása is elképzelhető. Ez azonban működőképessé kell tenni ezeket a programokat, amihez a bürokráciát kell csökkenteni. Jó lenne, hogyha ilyen egyablakos rendszerrel tudnánk eh, dolgozni, ami mindenkinek, eh, főként a kezdő cégeknek megkönnyíteni az életét. Azt hiszem, hogy a jelentés tervezetről elmondhatjuk, hogy kiváló munka. Köszönjük ezt az elnöknek. Köszönöm. Merkis kolléga, Gebrándi kolléga kapja, kapja meg most a szó. Um, ik was tien jaar geleden op bezoek bij... Köszönöm. Tíz éve jártam a Wageningeni Egyetemen, ahol a biomasszagyártást tanulmányoztam, sörgyártást, sört ittunk utána, úgy tűnik tehát, hogy ki lehet nyerni a hasznos anyagokat a, a biomasszából, illetve a, akár a műanyagból is. E, és azóta, ez tíz éve volt, azóta sokat javult a helyzet, kis és nagy cégek tűntek fel, amelyek e, a bio alapú gazdaságból szeretnének megélni. És aztán, amikor elolvastam a bizottságnak az anyagát, azt láttam, hogy nem látom mindezt tükröződni, nem látják ezt sürgősnek, nem látják ezt ígéretesnek, holott szerintem ez az egyik alapja lehet a fenntartható gazdaságnak, és ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság ezt nem vette észre. Vannak jó dolgok ebben a jelentésben, de nem látom, hogy sürgős lenne nekik, nem látom, hogy nagyon akarnák, illetve azt, hogy előre akarnának lépni. Merkiz asszonyhoz hasonlóan nekem is vannak észrevételeim, és ahogy Merkis asszony is mondta, beszélnünk kell a biomassa kaszkádról. Jó lenne tehát, ha ez a cselekvési terv tényleg előre tudna lépni, de úgy látom, hogy mivel nem sürgős ez a bizottságnak, nem nagyon remélhető, hogy Európa vezető szerepet játszhat, vagy vezető szerepben maradhat. Én szeretném, ha ez a két dolog, e, a sürgősség, illetve a versenyképességi e, elemek e, jobban belekerülnének ebbe a jelentésbe, fogok majd módosítókat is beadni. Én úgy gondolom, hogy ezzel hozzájárulhatunk az európai politika kiteljesítésre. Köszönöm szépen, Szátú Hassi nevében Ásel kolléga fog szólni. Köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy holland partit tartunk itt, de ez talán azért is lehet, mert amikor a bio alapú gazdaságról beszélünk, ott e, ezen a területen nagyon sok az aktív holland vállalat. Mi talán úgy tűnik, hogy jobban látjuk azt a lehetőséget, hogy hogy tudunk megszabadulni az foszilis tüzelőanyagoktól való függésünktől. Most a bizottság, illetve a bizottság közleményét bírálva, de egy picit a jelentéstevőt is bírálva azt mondanám, hogy ugye azt mondják, hogy a növekedés nagyon fontos, de a jelentés a fenntartható növekedésről szól. Tehát az a kulcsfontosságú kérdés az, hogy a biomasszát fenntartható módon kívánjuk-e használni. Hiszen a biomasszával kapcsolatos legnagyobb, legfontosabb kérdés az az, hogy ez egy nagyon kisméretű forrás lesz, és egyre csökken a mértéke. A biodiverzitással kapcsolatos aggodalmak tehát már megvannak. Azért tartom furcsának, hogy a biodiverzitás egyáltalán nem szerepel a jelentésbe. Ugyanis, hogyha most mindenki elkezdi használni a biomasszát, akkor tudnunk kell, hogy fenntartható módon kell ezt mint tennünk, és e, e, ezt ennek megfelelően be kell korlátozni, hiszen korlátozott a föld biomassa ellátó képessége is. Úgyhogy ezért nagyon fontos a kaszkát hasznosítás kérdése. Ugyanis azt látjuk jelenleg, hogy a biomassa legnagyobb részét az energia szektorban hasznosítják, gyakorlatilag még célkitűzések is vannak ezzel kapcsolatban, és ez nagy problémát okoz. Ezzel kapcsolatban nagyon szigorúaknak kellene lennünk, hogy ne ösztönözzük, ne támogassuk a biomassa kevésbé hatékony használatát, ugyanis hogyha az e, energiatermelésre használjuk, akkor egyszerűen nem elég hatékony ez a használat. És már mennyit beszéltem, elnézést kérek az idő túllépéséért, tehát az a fontos, hogy a biomassa hulladék termelését, a hulladék termékeit használjuk ki. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a a biogazdaság elvileg nagyon jó, mert a foszilis üzemanyagoktól való függés megakadályozhatja, de nagyon okosan kell ezt mind megszerveznünk, és biztosítanunk kell azt, hogy a biomasszát úgy használjuk, hogy az legmagasabb hozzáadott értéket képviseljen. Elnök, a holland kollégák már majdnem 15 percet használtak el a felszólalási időkből, akkor lehet, hogy majd a frakcióktól fogok elvonni egy kis időt ennek ezért cserébe. Most Rosbach kolléga fog szót kapni, aki úgy tűnik, hogy az ECR-ből ma mindenkit képvisel. Most, a, most Miroslav Uszki kollégát fogja képviselni. Köszönöm szépen, igen, teljesen így van. Úszki kolléga helyett fogok először szólni, de aztán majd saját magam nevében is mondok néhány dolgot. Úszki kolléga a frakció nevében üdvözli Bártalúci úr jelentését. Mi úgy gondoljuk, hogy az információs és tájékoztató programok, amelyek ezek erről a biogazdaságról szólnak, leginkább nemzeti, illetve regionális szinten kell, hogy kialakuljanak, hiszen a sokkal jobban tud igazodni a helyi igényekhez. A támogató eszközöket a jelenleg már működő gyárt, gyártásra kell fordítani, a magán és közféle partnerségében pedig az a fontos, hogy a magánszektor közelítsen az állami szektorhoz, és a magánszektor adjon ötleteket. Örülünk annak, hogy a az ipar versenyképességét támogatunk, és én személyesen is örülök annak, hogy a hulladék jobb hasznosítását is fontosnak tartja a jelentés. Saját magam nevében még szeretném ezen kívül azt is elmondani, hogy a bizottság ennyire komolyan veszi a témát. Tulajdonképpen öt különböző igaz, főigazgatóság rész, vesz részt ebben a munkában szembesülnünk kell azzal a helyzettel, hogy Európa és tulajdonképpen az elég, egész világ is egyre kevesebb ö, forrással rendelkezik, úgyhogy a nyersanyagainkkal egészen más módon, sokkal hatékonyabban és sokkal nagyobb tisztelettel kell bánnunk. Annak is örülök, hogy a versenyképességet minden államban, minden állam iparában szeretnénk erősíteni, de különösen a biogazdaság versenyképességét említjük itt. Gerbrand és Ájkult kolléga, elmondanám, hogy azért Svédország is nagyon érdekes ország a bioinnováció területén. Köszönöm. Vielen Anna Rosbach. Köszönöm, Rosbach kolléga. Anderson kolléga a következő felszólaló. Köszönöm, szerint először is szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját. Vannak fenntartásaim a megközelítéssel kapcsolatban, az övével is, meg a bizottságéval kapcsolatban is. Én azt gondolom, hogy életképes zöld gazdaságra van szükség, és alternatívákra, de nem jó minden alternatíva, illetve nem jó ugyanaz a megoldás minden problémára. Mielőtt bátorítjuk a termelőket arra, hogy a biotechnológiát a biomasszára használják, azt gondolom, hogy elsőbséget kell adni az élelmiszerellátás biztonságának. Növekszik a népesség, ezt nem szabad a, oktalanul olyan érvként felhasználni, amelyel előmozdítjuk a GMO technológiákat, amelyek nem biztonságosak, legalábbis nem tudjuk, hogy milyenek. Tanulmányok pedig azt mutatják, hogy az európai polgárok nem akarnak génmódosított élelmiszereket a biotechnológia és az agrárágazat szövetsége a biodiverzitást csökkenti, és nagyobb függőséget fog eredményezni a nagy agrár üzemektől, amikor a bio vállalkozásokról beszélünk, erre is oda kell figyelni, a GMO-kra, illetve azok biztonsági vonatkozásaira ne vállaljunk elfogadhatatlan kockázatot. A világ biológiai erőforrásait nem szabad csak piaci szempontból kiaknázni, nem szabad a biogazdaság lehetőségeit rossz célokra használni. Kossé következik. Köszönöm, elnök úr. a, amikor olvastam a bizottság közleményét és ezt a jelentést, akkor bizonyos kérdések felmerültek bennem. E, persze optimalizálni kell a hulladék e, felhasználást, illetve csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ugyanakkor az, hogy minden elé biót teszünk, e, ugyanúgy, ahogy 20 évvel ezelőtt a fenntarthatót tettük mindenhova, e, mégis a biofizika nem azt mutatja, hogy e, a fenntarthatóság az elmúlt húsz évben nagy eredményeket ért volna el. A tények nem azt mutatják. Tehát ha megvizsgáljuk a e, javaslatban használt nyelvezetet, akkor retorikai ekvilibrizmust látunk. Nagy szavakat használok, elnézést kérek, két percben csak így tudom megfogalmazni a gondolataimat. Ugyanakkor sem az indoklásban, sem a jelentéstervezetben nem szerepel az elővigyázatosság elve, nem kritizálják azt, hogy a bioüzemanyagok milyen hatással járnak a, bioüz, bio biogazdaságon belül, energetikai és környezetvédelmi szempontból is negatív ezeknek a kimenetele. E, a kollega az előbb beszélt a génmódosított szerek, e, élelmiszerekről, illetve a nanotechnológia kockázatáról is beszélni kell. E, tehát ez az egész egy kicsit össze van hányva. Utilitarista a hozzáállás, hogy nagy szavakat használjak továbbra is. Nem tudom, hogy így hagyhatjuk-e. Nem vagyok benne biztos, hogy így lehet bio megtakarításokat eszközölni a biogazdaságból. Köszönöm szépen. Most a bizottság hozzászólása következik. Álci asszony valamit hozzá szeretne tenni? Bálci hogy minden esetre itt van, a biotechnológia és a kutatásfejlesztési főigazgatóság részéről. Köszönöm szépen, tisztelt európai parlamenti képviselők! A bizottság üdvözli a parlament érdeklődését, amelyet közleményünk iránt mutat, a bizogazdaságról szóló közleményünk iránt, és üdvözöljük magunk részéről az önök jelentését, amely egyetért a bizottság javaslatával. A biogazdaságra való áttérés növeli az európai versenyképességet és munkahelyeket teremt, valamint fenntartható gazdasági növekedést eredményez Európában. A biogazdasági stratégia a biológiai források hatékonyabb, innovatív és fenntartható kihasználásán alapul a környezetvédelmi és szociális politika figyelembevételével olyan termelő rendszereket szeretnénk kialakítani, amelyek kiegyensúlyozottak és ellenállóak. Olyan ipart szeretnénk kialakítani, amely a megújuló energiákra épül, például olyan finomítókat, biofinomítókat szeretnénk teremteni, amelyek a biomassa kaszkát hasznosítására alapulna. A kutatás és az innováció fontosságú a működő biogazdaság megteremtése szempontjából. A bizottság köszöni a parlament támogatását a biogazdasági stratégiához amely a 2020-as stratégia része. A kutatás, innováció támogatása fontos számunkra, és elismerjük hogy valóban a jelentésben is szerepel, hogy milyen nagy igény van arra, hogy a szinergiákat megerősítsük a politikai és gazdasági eszközök között, például a 2020-as stratégia és a kap szempontjából is. Azonban, hogyha meg akarjuk valósítani a biogazdaságot, akkor koordinálnunk kell nem csak európai, hanem nemzeti, regionális és helyi szinten is, és nem csak a kutatás innováció területén, hanem ahogy a jelentésben is szerepel, arra is szükség van, hogy új kompetenciákat fejleszünk ki, új tudásra van szükség, ezzel kapcsolatban képzésre van szükség, és az ágazatok közötti koordináció is nagyon fontos. A fogyasztóknak friss információkat kell adnunk arról, hogy milyen fenntartható választási lehetőségek vannak, és be kell őket vonnunk a biogazdaságról szóló vitába is. A bizottság hangsúlyozza ennek a tájékoztatásnak a fontosságát, különösen az új termékekre vonatkozólag ahogy jelentésben is szerepel, kulcsfontosságú szerepe van minden résztvevőnek, minden érintetnek a politikai döntéshozatalban, és ezt többek között a magán és a közféra közötti együttműködésével tudjuk megoldani. A PPP nagyon is hozzá tud járulni az új értékláncok megteremtéséhez, amelyek biotermékeken alapulnak. Végül pedig szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a bizottság nemrég indott egy biogazdasági megfigyelőközponttal kapcsolatos projektet, amelynek során szakértőket hívunk össze. Önöket is nagy szeretettel várjuk a megfigyelőközpontról szóló tárgyalásokra, ülésekre. Tehát szükséges egy fenntartható biogazdaság kialakítása, mert ez újra tudja indítani az európai növekedést és fejlődést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bálci asszony. Végül megint megadom a szót a jelentéstevőnek, a, hogy foglalja össze a témát, és válaszoljon a még meg nem válaszolt kérdésekre. intanto ringrazio i colleghi. Köszönöm. Szeretnék én is köszöntet mondani. Mindenkinek, aki hozzászólt ehhez a érdekes témához. Merkis asszony javaslatait be tudom építeni a jelentésembe. A One Stop Shop, az egyablakos rendszer tényleg kiváló gondolat és ötlet, hát, illetve a KKV-kre vonatkozó politikákat is el kell fogadnunk. Annak be kell kerülni a jelentésbe. Egyetértek azokkal is, akik arról beszéltek, hogy hogy a biogazdaságot ösztönző intézkedéseket kell tennünk. Nem tudom, hogy sikere jártam, de megpróbáltam a jelentésemben. utalni arra, hogy mennyire sürgető ez a téma, és hogy ez egy valóban kiváló lehetőség arra, hogy az európai ipart újra beindítsuk, újra rendületbe hozzuk. Új lehetőségeket kínál ugyanis a biogazdaság. Ez a cégeinket más az európai cégeket más ágazatokban is versenyképessé teheti. Minden javaslatuk hasznos és érdekes volt, amelyeket még egyszer mondom, megpróbálok bele beépíteni a jelentésem szövegébe. Természetesen a fenntartható gazdaságra és a környezetvédelemre épülő új gazdaság és fogyasztási modell felé kell elmozdulnunk, ez a, kell, hogy a közös e, célunk legyen. jelentésben is azt hiszem hangsúlyozhatjuk ezt. Európa ezen a területen talán lemaradásban van. Éppen ezért az Európai Bizottságot arra kell eh, kérnünk, hogy új szakpolitikai javaslatokkal eh, álljon elő, annak érdekében, hogy a kutatás finanszírozását javítsuk, hiszen valóban óriási lehetőségeket rejt ez a terület, ez az ágazat, amit nem szabad elszalasztanunk. Itt az ideje, hogy most már az operatív stádiumba lépjünk. A valódi, fontos, hasznos kezdeményezéseket kell támogatnunk, amelyek a gyártási folyamatba is tovább viszik ezeket a kutatási eredményeket, ez segítheti az iparpolitikánk megvalósulását. Köszönöm még egyszer a kérdéseiket, javaslataikat, megjegyzéseiket. Remélem, hogy jó lesz önökkel együttműködni, és amikor a módosító indítványok szakaszába érkezünk, akkor e, egy közösen elkészített pozitív megközelítés mentén együtt tudunk működni. Köszönöm szépen Bártolódzi úrnak a, a felszólalást. A kulcs szó igen itt a módosító indítványok. Március 27-ig kell ezeket benyújtani. Május 29-én szól majd a szavazás. A jelentéstől, és júliusban kerül plenáris ülés elé a jelentés. Köszönöm mindenkinek a jelenlétet, köszönöm mindann, mindannak, aki kibírta eddig az ülést, és a koordinátorok 9 órakor, a többiek pedig holnap reggel 10 órakor találkoznak újból. Mindenkinek kellemes estét!